Schulz elnök úr, hogyha minden igaz, akkor itt is, uh, itt is van, és nem sokára csatlakozik hozzánk. Most azonban átadnám a szót Ude professzor úrnak. Schulz elnök úr pedig nem sokára csatlakozni fog hozzánk. Tehát, hogyha a kollégák nem bánják, akkor folytassuk inkább a következő napi rendi ponttal. Elnézést, azt gondoltam, hogy ön a professzor úr, de nem, ezek szerint akkor meg fogjuk várni őket. Tehát egy autóban van a parlament elnökével, úgyhogy meg fogjuk őket várni. Tehát két perces szünettel kezdjünk, és utána folytatjuk. So, colleagues, thank you for your... Köszönöm, kedves kollégák, a türelmet. Akkor tehát a négyes ponttal kezdjünk. Kezdünk, vagyis az alapvető digitális jogok kartájával. Köszöntöm a vendégeinket, akik itt vannak. Ezt az előadást a Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke, és Heinz Bude professzor úr az alapvető digitális jogok kartája szerzői csoportjában résztvevő professzor úr jelenlétében hallgathatjuk meg. Önöknél van, hogyha minden igaz, maga a karta, úgyhogy nyugodtan meg is tekinthetik itt a teremben. Hogyha valaki nem tudná esetleg, hogy mit is tartalmaz ez a dokumentum, azoknak szeretném elmondani, hogy először is Üdvözöljük Mártin Schulz elnök urat, köszönjük, hogy itt van a LIBE szakbizottságon, szakbizottság ülésén. Ez a karta egy professzorokból, jogászokból, politikusokból, újságírókból, bloggerekből álló csoport munkájának eredménye, amely megjelent számos, például német újságban is. Ennek a szakbizottságnak az alá, egyik alelnöke is um, szorosan figyelemmel követte ennek a dokumentumnak az alakulását, ugyanúgy, ahogyan Schulz elnök úr is. Most akkor át is adnám a szót Schulz elnök úrnak és Bude professzor úrnak, akik a digitális jogok kartájának szerzői csoportjának nevében bemutatják nekünk ezt a dokumentumot, utána pedig kedves kollégák kérdezhetnek, illetve megjegyzéseket tehetnek a szöveghez. Mártin, az öné a szó. Köszönöm szépen, Claude. Kedves kollégák, tisztelt vendégeink, tisztelt elnök úr. A parlament jelenléte egy szakbizottságban viszonylag ritkán fordult elő az én hivatali időm alatt, ez az első szakbizottsági ülés, amelyre eljöttem, de ennek különleges oka van, mert ez a napirendi pont számomra annyira fontos, hogy úgy éreztem, hogy jelenlétemmel szeretnék súlyt adni neki, hogy a digitális alapjogok kártáját útjára indítjuk itt az Európai Parlamentben, Az, hogy parlamenti elnökként jelen vagyok, egyben ö, azt is jelzi, hogy ez egy nagyon fontos mérföldkő. Köszönöm, Claude, hogy röviden felszólalhatok itt a mai eszmecsere elején. Néhány évvel ezelőtt nem csak itt, hanem az európai választások, a német választások során is felmerült a kérdés, hogy hogyan lehet az emberi jogok kartáját, amely általában a nemzeti alkotmányokban is megjelenik, és külön persze az emberi jogok kartájában is, és a Lisszaboni szerződésben is benne van, hogyan lehet ezeket a jogokat az egyénileg garantált alkotmányos emberi jogokat a közösség, az európai közösség szintjén a digitális korra alkalmazva végrehajtani. Hiszen nagyon hát robbanásszerű volt a digitalizációs fejlődés, és lemaradt a jogalkotás az emberi jogok védelme vonatkozásában. A gondolkodás persze elindult már régen, hogy a meglévő emberi jogokat ugye nyilván alkalmazni, de lehet, hogy ki is, egész, ki is kell egészíteni, lehet, hogy nem elegendő az, amit eddig leírtunk a jogi szövegekben, az alkotmányokban, az egyéni jogokról, alkotmányos jogokról, hanem esetleg ki kell egészíteni az alkotmányaikat új passzusokkal, amelyek a digitális, digitalizált világ trendjeihez alkalmazzák ezt a jogot. Hiszen digitális forradalom közepette élünk, jogi forradalomról pedig nem beszélhetünk. A legkülönbözőbb társadalmi csoportok foglalkoznak, foglalkoztak ezzel a kérdéssel. A CITE alapítvány megnyitott egy gondolkodási keretet, amelyben a legkülönbözőbb politikai frakciók, pártok, NGO-k, érdekcsoportok eszmét cserélhettek, részt vehettek egy közvitában, egy elég hosszú időn keresztül, és ennek az eredménye ez a mai digitális emberi jogi karta. Én magam is személy szerint is részt vettem sok ilyen közvitán, azért tettem ezt, mert én az e- Európai Unió alapjogi kartájának elnökségi tagja voltam. Ugye tudjuk, hogy akartunk európai alkotmányt, amely ugye nem született meg, de számos alkotmányos jogot megfogalmaztunk, és ebben a folyamatban én sok éve részt vettem a Szociáldemokrata frakció koordinátoraként. Carlos Coelho kollégával, aki ugyancsak itt van. Tehát ez régóta foglalkoztat minket, és az alapjogi karta, kartáról szóló vitában eh, folyamatosan beszéltünk az új típusú jogokról és kötelezettségekről, arról, hogy milyen társadalomban szeretnénk élni, és a digitális világ hozta változásokat hogyan eh, próbáljuk átültetni az alkotmány a jog nyelvére. Filip Albrecht is itt van, aki ugyanennek a bizottságnak a lelnöke volt. Nos, eljutottunk oda, hogy megszületett ez a komoly történelmi dokumentum. Köszönöm elnök úr, hogy meghívtak erre a indító ülésre. Németországban a németországi vitáról csak röviden szólnék. Ugye én sokszor találkozom olyan polgárokkal, akik nem ismerik az Európai Parlament működését. Ezeknek mondom innen is, hogy ez most nem egy jogalkotási aktus, amit ma csinálunk, hanem ez egy, egy első lépés a jogalkotás irányában, érdekében, amelytől azt reméljük, hogy európai szinten és a nemzeti parlamentek szintjén is elkezdődik a jogalkotás, a digitális korszak emberi jogi értelemben történő lebontása jogi aktusokra. És azt szeretnénk, hogy ezzel egyre többen foglalkozzanak. Nyilván nem mindenki szakember, aki internetezik és online cikkeket olvas, tehát több egyszerre is leszögezem, hogy ez nem egy jogalkotási aktus a mai napon, hanem egy vita kezdeményezése, amelynek azonban reméljük, hogy az lesz az eredménye, hogy valamikor, valahol, sok helyütt új jogalkotás történik. Köszönöm szépen, elnök úr. Bude professzor úr fogja majd a tartalmi gondolatokat elmondani. Én ezt a keretet kívántam megadni a mai alkalomhoz. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Martin, és akkor Bude professzor úr, önnek adok szót. Tisztelt elnök úr, elnök urak, miért beszélünk digitális alapjogokról? A 18. század a liberális polgári jogok évszázada volt, a 19. a, a politikai részvétel jogainak évszázada, a 20 század a polgári jogok évszázada. A 21. század úgy gondolom, úgy gondoljuk, hogy a digitális alapjogok évszázada lesz. Nagyon sok digitális korra vonatkoztatott emberi jogszabályt kell meghozni. Mert az emberi jogok, kötelességek, szabadságok új korszaka, új szintje jött létre, Gondoljunk arra, hogy ma már itt Európában legalábbis szinte mindannyian egy digitális valóságban is élünk, aktívan napi sok órában használjuk az internetet, és ö, számos internetes lehetőséggel élünk. Ugyanakkor az a kérdés, hogy ezek az új lehetőségek milyen új kihívásokkal és esetleg terhekkel, vagy a szabadságunk korlátozásával járnak együtt, ezekről csak sporadikusan gondolkodunk. hiszen az internet nagyon sok csábító és félrevezető opciót is kínál, és a legtöbbünk nem tudja, hogy milyen adataink forognak a neten, illetve senki nem definiálta még, hogy hol van a határ a magán és a, a közszféra között. Ez a határtartomány ugyanis nagyon széles, és miközben azt érzékeljük, hogy hatalmas szabadságfokokat jelent az internet, a, az el rabszolgásodás fokát kevesen érzékelik amiről elnök úr beszélt, az nem egy szakértői testület volt, hanem egy politikai diverzitást tükröző csoport, ahol jogászok, újságíró, kommunikációs szakemberek, polgári jogi aktivisták, adatvédelmi koordinátorok és szabad úszó értelmiségiek, mint jó magam is szociológus vagyok, vettünk részt. És a szabadságokról és szabadságkorlátozásokról folytattunk több éves eszmecserét, és kidomborodott számunkra, hogy ez egy generációs kérdés. A mai generációk az alapvető infrastruktúra részét képezi az internet, amelyet ma már nem különleges, érdekes novumként ünneplünk, hanem teljesen hétköznapilag levegőként szívunk be. Ugyanakkor ebből politikailag az a kérdés adódik, hogy milyen szép szavakkal és milyen alapvető jogi megfogalmazásokkal lehet a mai digitális generációt rávezetni arra, hogy Szabadságunk veszélyben van. December 1 -e óta létezik ez a dokumentum, a német újságok, a online újságok is kitették német nyelven, és ebben a négy napban is már nagyon intenzív vita zajlik a kartáról, legalábbis a német közéletben. De Látjuk, hogy nagyon vitatható még maga a cím is. Miért van szükség digitális alapjogokra? Vannak analóg alapjogok? Tehát a cím is vitatható. A személyes szabadság jogok között beszélhetünk a digitális szabadságjogokról, vagy ez egy annyira új ö, problé, problematika, hogy még a kérdés sem elég jól definiált. És akkor a normatív ö, részről nem is beszéltünk, ma már ugye tanulásra képes számítógépek is léteznek, és a dolgok internetje, a tárgyak internetje is elindult. Tehát egymás között kommunikálnak a számítógépek, tanulnak egymástól, és akkor mi lesz az emberekkel, az emberek alapvető személyes jogaival, önmeghatározásával? E, itt az korábbi jogi építmények alapjai rendültek meg. Nem elegendő tovább cizellálni az eddig jogál, jogalkotást, hanem teljesen új fogalmakat kell alkotni, definiálni, a definíciókban megegyezni a bizalom kérdéséről, erről a köztes térségről. Harmadsorban, mit értsünk az alatt, hogy új típusú tulajdoni komplexumok jönnek létre. Ugye a, a, a rész tulajdonlás, a sharing economy magyarul, ennek milyen tulajdonjogi, emberi jogi, alapjogi kihatásai vannak. És ha valaki szabályozni akarja ezeket a jogokat, akkor ezzel milyen egyéb jogokra hat akarva vagy akaratlanul. Kicsit még marxista fogalmak is bevillannak. Ugye új szabályozási szükségszerűség van, de ha ez tényleg így van, akkor esetleg létre kell hozni az új igazság és ö, emlékezett minisztériumot? Hiszen itt arról van szó, hogy az emberek gondolatait, kulturális örökségét, napi szinten megalkotott szellemi termékeit szabályozzuk, és ezek fontos kérdések, dilemmák, ezek azok a ható erők, amelyek a kartát létrehozták. Ugyanakkor elkerülhetetlen egy ilyen folyamat, mert a társadalomnak szembe kell néznie ezekkel az új kihívásokkal, és egy olyan folyamatot szeretnénk egyre többen, hogy az a társadalom, amelyben élünk, politikai értelemben különösen, ne legyen a szabadság látszata közben a szabadság korlátozás korlátja. És vállalnunk kell a váltást, nem ö, lehetünk csak nézői ezeknek a folyamatoknak, szemlélői. Tehát valamit lépni kell, kezdeményezni kell, és eljöttünk rá, és ezzel a kártával egy olyan folyamatot szeretnénk tehát elindítani, amelynek a végén egy politikai akarat, egy jogalkotói akarat ö, rendezi ezeket a hatalmas dilemmákat. Ennyit a dolog szakmai hátteréről, ha szabad így szólni. Thank you very much, Professor Buda, and... Uh, nagyon köszönjük, professzor úr, köszönjük ezt az érdekes beszámolót. Nagyon érdekli ezt a szakbizottságot természetesen ez a téma, és várjuk ezt a kartát, amely nagyon jól összefoglalja a legfontosabb pontokat. Tudom, hogy a kollégáimnak lenne egy pár megjegyzése, sőt kérdéseket is szeretnének feltenni, öt kolléga összesen. Valaki szeretne még felszólalni? Legyen inkább öt kolléga, és egy-két percben Holmájer asszony él szó szóval először is. Köszönöm elnök úr, és üdvözöljük professzor úr. Köszönöm a bevezetőjét, és azt, hogy eh, egyáltalán ennek a folyamatnak az élére állt. Én a digitális alapjogok kártájával szemben őszintén szólva kritikusan állok, mert úgy érzem, hogy az alapjogi karta ö, ö, szabályozza ezeket a kérdéseket, csak le kell őket bontani digitális értelemben. Tehát szerintem nem kell kiegészíteni, pláne leváltani a, az alapjogi kartánkat, de a, a méltóság, a szabadság, az egyenlőség fogalmai, ezek eddig is benne voltak az alapjogok listájában. Na, számomra inkább az a kérdés, hogy a big data korában hogyan bánunk a big datával. Mert eh, igen, ez itt van, nem lehet letagadni, valamit kezdeni kell vele, ebből versenyelőnyök, piaci előnyök adódnak, hogy kinél van a big data, és szerintem arról kéne inkább beszélnünk, hogy a meglévő európai értékek alapján hogyan kezeljük az új adattömeget, ezeket az adatpúlokat, amelyek ma már ugye, de csak tehát egyenlőtlen módon akár az egyéni személyek, a kisvállalkozások birtokába kerülhetnek, bár többségileg inkább a nagyok tulajdonában vannak. Ugye vannak olyan ö, újon, újdonságok, újítások, mint a Facebook, ugye, amelyek az egyéneket hozzák helyzetbe, számos hasonló szoftver van, amely a KKV-kat. A Spiegelben olvastam, hogy a szociális hálózatokon keresztül sokkal könnyebbé vált a manipuláció, a vélemények manipulációja, mint ez korábban volt, le lehet járatni embereket, anélkül, hogy tudnának róla, hirtelen sztárok buknak meg, senkikből lesznek valakik, és ezek a manipulatív folyamatok nem lekövethetőek. Ezzel kapcsolatban érdekelne leginkább a véleménye. Köszönöm, elnök úr. Előttem szóló Kolléganőmhez csatlakoznék. Én sem nagyon értem, hogy mit jelent az, hogy digitális alapjogok. Vannak alapjogaink már, és sok minden, ami ebben a szövegben benne van, ez szerintem benne volt eddig is a szövegeinkben, az emberi méltóság érinthetetlen, vagy most ez mindegy, hogy hol az utcán vagy a virtuális világban. Ugyanez érvényes, ugye az, hogy ö, nem lehet csak úgy valakinek a lakásába betörni, ezt csak le kell fordítani a digitális világ nyelvére. Ez azt is jelenti számomra, ö, hogy mini drónok ne repkedjenek az ablakaim előtt, és számítógépes hackerek se figyeljék, hogy mit csinálok a számítógépemen. Mm, Schulz elnök úr fogalmazott jól, hogy azt kéne megvizsgálni, hogy a digitális világból fakadó kihívások valóban új jogalkotásra köteleznek minket, vagy a meglévő értelmezését írják inkább elő. Hiszen az önkérdése is érdekes volt, hogy vannak digitális emberi jogok, akkor voltak analóg jogok is, nem? Ha egy diák gyereket ugye bántalmaznak az iskola előtt az utcán, vagy a Twitteren, Facebookon bántalmaznak, az annyiból különbözik, hogy ha az iskola előtt bántalmazták, akkor a tanárok ismerik a gyereket, esetleg a támadókat is, viszont ha a Facebookon, akkor sem a gyereket, sem a támadókat nem ismerjük, és ezt valóban a meglévő jogszabályok értelmezésével szabályok közé kell terelni, társadalmi párbeszédre, tehát nyilván szükség van, de nem digitális, új digitális jogokat kell kitalálni, hanem az emberi jogokat kell a digitalizáció korára értelmezni. Ide tartozik például a magánszféra védelme. Például ugye minden ember hatalmas digitális lábnyomot hagy maga után, most már a telefonáláskor, vásárláskor, e-mailezéskor, digitális médiumok használatakor, és eközben emberek megtudhatnak rólam dolgokat, preferenciákat, hozzám igazítják a reklámjaikat, és ez még az enyhébb dolog, de akár megvádolhatnak dolgokkal, és itt aztán már nagyon fontos, hogy az adatvédelem ügyét komolyan vegyük. Hogy az emberek a saját személyes adataikkal valóban rendelkezhessenek, és csak a legesleg legszükségesebb mértékben kelljen ezeket kiadni, és azt is nagyon határozott, meghatározott feltétele körülmények teljesülése esetén. De ehhez nem kell új digitális emberi jogi kárta, hanem vita kell, társadalmi vita, és jogalkotás valóban, de nem alkotmányozás. Nagyon köszönöm. Szeretnék három dologra kitérni. Szerintem ebben a folyamatban ezek nagyon fontos szerepet játszanak. Én is annak a csoportnak a tagja voltam, aki ezekkel a kérdésekkel foglalkozott, és úgy látom, hogy ez egyfajta ajánlat a jövendőbeli eszmecserére, ugyanis mélyebben kell kezelnünk ezeket a kérdéseket, meg kell néznünk, hogy a digitális környezetben az alapvető jogokat hogyan tudjuk kezelni, hogyan tudjuk őket támogatni, és hogyan lehet újabb alapvető jogokat bevezetni a digitális térben, hogyan lehet azokat újabb, kibővített magyarázatokkal ellátni. Úgyhogy szerintem mm, jobban alkalmazható keretrendszerre van szükség a digitális világban. Azt is gondolom, hogy mindenképpen szükség van erre az eszmecserére a nemzetközi parlamentekben és az Európai Parlamentben is. Ugye egy német kezdeményezésről van szó, de azt gondolom, hogy fontos ezt a kezdeményezést, ezt az eszmecserét más európai szintére is kivinni. Nem egyik napról a másikra kívánjuk megváltoztatni a digitális alapjogokat, vagy alaptörvényeket. De talán a 5 vagy 10 év múlva, amikor újabb egyezményt írunk alá, akkor az ezen egyezménnyel foglalkozóknak, majd figyelembe kell venniük, számba kell venniük azt, hogy a digitális adatokat adatok kezelésével is foglalkozni kell, vagyis a digitális jogokat biztosítani kell, és esetlegesen plusz digitális jogokat kell bevezetni. Végül, de nem utolsó sorban, azt is gondolom, hogy jó lenne, hogyha ezt a kezdeményezést tovább vinnénk. Szerintem még csak vázlatunk van, de a vázlat alapján már beszélhetünk arról, hogy milyen kihívások várnak ránk, és azokat hogyan szeretnénk megoldani. Ezeket majd konkrétabban, részletesebben tudjuk megvitatni, nem pedig csak a felszínen mm, tudjuk megvitatni. Köszönöm. Nagyon köszönöm, Barbara Spinelli. Köszönöm, elnök úr. Schulz elnök úrnak is köszönöm, köszönöm Búde professzor úrnak. Én örülök, hogy megszületik ez az alapvető digitális jogok kartája, és azt is gondolom, hogy tudjuk, hogy az internet jelen van, és fontos, hogy közjóként mutassuk be az internetet, és az új jogokat megfelelően tudjuk kezelni a digitális adatok törlésének kérdését például. Elolvastam ezt a kartát, és próbáltam összehasonlítani egy hasonló kartával. Buda professzor úr bizonyára ismeri ezt is. Ez az internetes jogok nyilatkozata, amelyet 2015. júliusában fogadott el az olasz parlament. Összehasonlítottam ezt a két kartát, azt előre bocsátom, hogy az önök kartája valóban rendkívül érdekes. Az összehasonlítás alapján egy pár dologra szeretném felhívni a figyelmüket, ezeket is érdekes lehetne a kartába belevenni. A preambulumban fenyegetésekről, kihívásokról van szó, én, ahogyan ön Budá professzor úr, beszélnék a nagy lehetőségekről is, amelyeket a, ez a digitális világ rejt magában. Nem kellene talán a fenyegetéseket kiemelni, inkább később vigyék bele ezeket, ezt a fenyegetés szót a szövegbe, akkor, amikor már a szólásszabadsággal való visszaélésről beszélnek. A 3-as és a 15-ös cikket illetően, itt a digitális szakadékról van szó, szeretném kiemelni, hogy a szociális jogok területén milyen fontos bizonyos régiókat, nem eléggé fejlett vidéki régiókat, az idős személyeket, és az olyan embereket, akiknek szociális nehézségeik vannak, milyen nehéz őket belevonni a digitális világba. A négyes cikk esete, esete, a négyes cikk a biztonságról szól. Nagyon helyes, hogy elmondják, hogy a hatóságok a hatóságoknak nem szabad hozzáférniük a magán jellegű adatokhoz, személyes adatokhoz. Erről kivételt csak jogi szabályozás alapján lehet adni. Talán még azt is szeretném hozzátenni, hogy a kivé, hogy kivételt csak akkor lehessen adni, amikor az igazságügyi szolgálat megfelelő indoklással teszi ezt. Ez szerepel az olasz szövegben, amelyet Rodota professzor írt. A hatos cikk és hetes cikk, ezek nagyjából a profilinggal, az algoritmusokkal foglalkoznak. Ehhez a két cikkhez hozzátenném, hogy a profiling csak törvényi előírások alapján lehessen lehetséges. A profiling az még az még egy olyan kérdés, amelyre, amely a személyes azonossággal kapcsolatos jogokra vonatkozik. Ötös cikk, vagyis adatvédelem és adatszuverenitás. Itt nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy beleegyezésre van szükség, a felhasználó bele kell, hogy egyezzen abba, hogy az ő adatait feldolgozzák. Az olasz kartában, és ez szerintem fontos, az olasz kartában szerepel az, hogy ezt a beleegyezést vissza lehet vonni. Tehát egy nem örökre szóló beleegyezésről van szó, hanem visszavonható beleegyezésről. Itt szeretnék is az olasz kartából idézni. A konszenzus, a beleegyezés nem képezheti jogi alapját. Barbara, kérlek, ez legyen az utolsó pont. Tehát, hogyha az emberek és hatóságok között egyenlőtlenség merül fel, akkor vissza kell vonni ezt a beleegyezést. Mást is szeretnék mondani, de akkor itt most befejezem. Köszönöm, Barbara. Szerintem itt dialógusra, párbeszédre lenne szükség Budá professzor úrral. Köszönöm. Utolsó felszólalunk pedig most következik. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm a kedvezményezést. Meggyőződésem, hogy a parlamentnek ebben feladata van, és egy képviseleti demokráciában a parlamenten kívüli világ, világgal is összeköttetésben vagyunk és kell, hogy maradjunk. Ezért Örülök, hogy erre a mai eszmecserére sor került, de szerintem még többre és hosszabb párbeszédre lenne szükség. A vizsgáló bizottságunk valami hasonló következtetésre jutott, és hasonló kérést akartunk megfogalmazni. És egyetértünk ezzel a kezdeményezéssel, mert minden polgár számára előnyt látunk benne. Az alapjogi kartánkban vannak csírák, amelyek ide vonatkoznak, de nincsenek kibontva, lebontva, és tovább kell fejleszteni őket, ez így túl általános. Nem látom be, hogy miért lenne hátrányos az, hogy az európai parlamenti képviselők általában véve nagykövetei válnának, vé válnának ennek a kérdésfeltevésnek, és nagyon fontos, hogy mi ebben a strukturális párbeszédben aktívan részt vegyünk. Az amerikai kongresszusi kollégáink is hosszú vitát folytattak erről, végül megalkottak egy jogalkotáscsomagot, és nálunk is erre lenne szükség. Mégpedig sürgősen. Az algoritmusok korlátozzák szabadságjogainkat. Én mindig marketing fogalmakban gondolkodom, elnézést, de így is meg lehet ezt közelíteni. A választás szabadságát algoritmusokkal ne vegyék el tőlünk, vagy legalábbis legyen átlátható, hogy milyen algoritmusok kikkel, mikor, milyen módon foglalkoznak. De ha erről semmit nem tudunk, hogy rólunk mások mit tudnak, ez a eh, tulajdonképpen a vélemény szabadság korlátozása, mert helyetten tudni vélik egyesek, hogy itt én mit gondolok. Eh, üdvözlöm tehát ugye Barbara Spinelli most az olasz aspektusokat domborította ki, azt, hogy Németországban is elindult ez a, vagy hát ott indult el ez a kezdeményezés, és ez európai vitává kezd válni. Ez is mutatja, hogy a probléma iránti érzékenység megvan bennünk, legyen is meg. Köszönöm, hogy megalkották a szöveget. Um, nagyon köszönöm ezt a hozzászólást is. A szakbizottságunk igen elkötelezett ebben a témában. Koordinátorunk is van, úgyhogy tudod, Mártin, hogy milyen sokat teszünk ezért az ügyért. Budá professzor úrtél, úrtól kérném, hogy maximum 5 percben reagáljon, utána pedig Schulz elnök úré a szó. Buda úr tehát. Ich will gerne Három-négy gondolatom lenne, részben újra elmondva az előzőket. Holmeyer kolléga, e, itt nem dokumentum félelemről, hanem dokumentum szabadságról akarunk beszélni. Épp elég diktátor van ma már a világban, mi ezek ellen akarunk fellépni. Ugye a technikai adatok, a választási adatok, a vásárlási adatok össze fonódása, összekötése. Alapjogi kérdés. Eh, ahhoz meg kell értenünk először, hogy mi történik velünk, hogy megfelelő módon tudjunk jogot alkotni. A szabályozás ne legyen adhok. Itt nagyon mélyen meg kell érteni a problémát előbb. Második gondolatom. Ez nem csak német sőt tipikusan nem német vagy európai problematika. Mi nekünk sokak mások mellett kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel is, és szükség van európai kezdeményezésre, de ez nem európai probléma. Ez egy globális probléma. Gondoljunk csak a smart home koncepcióra. Ez egy teljesen új világ. Ha a smart home megvalósul, akkor nincs többé privát szféra. Nem lehet definiálni. Ilyesen új szabályozásra, jogalkotási kreativitásra van szükség. És a köz is másképp definiálódik, mert egyre inkább, egyre többen mondják, hogy a közszféra nem más, mint a magánszférák összeolvadása. Márpedig ez eddig nem így volt, eddig külön vált a két dolog, még a mi fejünkben is teljesen külön kategória, már pedig lehet, hogy a világ elmegy mellettünk. És ezek az önhasonló rendszerek, amelyek ö, maguktól jönnek létre, ezek olyan mérvű, nagyságrendű változások, mint annak idején az osztályharcot megelőző filozófiai, politikai koncepciók vitája. Még ezek mellett azt sem tudjuk, hogy mi az, hogy köz ö, számára hozzáférhető kulturális szellemi teljesítmény. Köszönöm. Valaha én is dolgoztam ebben a szakbizottságban, itt kezdtem a parlamenti képviselőségemet. Ha a 22 éves itteni történetemet egy kicsit áttekintem, Zipel asszony, 22 évvel ezelőtt a nemzeti alkotmányokról amikor beszéltünk, akkor még el sem tudtuk volna képzelni azt, hogy valakit drónokkal vagy az interneten lehet zaklatni. Tehát lássuk be józanul, hogy a világ elment mellettünk, elment a jogalkotók mellett. A technológiai fejlődés nagyságrendekkel gyorsabb, mint a jogalkotás. Egyáltalán miért jöttünk ide az Európai Parlamentben. Barbara Spinelli asszony, köszönöm szépen neki, beszélt az olasz kezdeményezésről. Ez egy kiváló projekt. Tehát nagy elismerésem. De miért ide jöttünk a mi kezdeményezésünkkel? Azért, mert az Európai Parlament eh, hivatalából a nemzetközi kereskedelmi egyezményeket újabban már maga írja alá. És az emberek eltárgyasulása, eladatosodása már zajlik részben, általunk is zajlik. Az egyéni jogok nem számítanak. Mi azt hiszük, hogy demokratikus intézmény vagyunk, aláírunk kereskedelmi szerződéseket, és nem veszük észre, hogy közben a polgárokat adattá tettük, és őket eladtuk másoknak nem, hogy nem garantáljuk a személyes jogokat, hanem nem is tudunk róla, hogy a személyes jogokat nem garantáljuk és megsértjük. Tehát ezek a dolgok az ismeretlenben zajlanak, azért, mert lemaradtunk a gondolkodással. És az a képviselőház, amelyben 22 évvel ezelőtt ültünk, még nem volt kénytelen a, a banki adatok transferjével foglalkozni, egyéni ö, jogokkal összevetni ezeknek a szabadságát. És eljutottunk odáig, hogy az USA-val megkötendő adatátadási szerződést a parlament torpedózta meg. Szerencsére eljutottunk idáig, mert ott rájöttünk, hogy itt ebben nekünk dolgunk van, de nem ez az egyetlen ilyen fejezet. És ez nem csak német vagy olasz problematika, hanem ahogy professzor úr mondta, ez egy globális vita, egy globális probléma. Ezért kell itt ezt a parlament napirendjére tűzni. Értem én a szkepszist, hogy szükség van-e digitális alapjogokra. Holmájer asszony bevezetőmben én megpróbáltam kifejteni, hogy nem azért jöttem ide, nem adhok módon jöttem ide, hanem azért, mert mély meggyőződésem, hogy ez egy akkora kihívás, hogy itt minimum, hogy az Európai Parlamentnek ezzel foglalkoznia kell. És ez a szöveg is úgy született meg, hogy legalább egy éven át zajlott a szövegezés. Tehát ez nem egy, egy spontán adhok kezdeményezés. Itt sok szakember több éves vitája és egy éves szövegezési erőfeszítése van ebben a szövegben, és, és még mindig csak egy tervezetről beszélünk, ez nem a végcél, tehát kár lenne ezt itt a csírájában elfolytani ezt a gondolkodást, amikor már eleve megkésett ez a gondolkodás. Az én személyes véleményem az, hogy a jelenlegi jogi eszközeink, alkotmányaink, emberi jogi kartáink nem elegendőek a jelenlegi helyzet értelmezéséhez. Tehát igenis szükség van új kiegészítő jogalkotásra. Ezért is vagyok hálás a Szájt Alapítványnak, hogy ők nem csak politikusokat akartak bevonni, hanem a társadalom legkülönbözőbb rétegei csoportjait asztalhoz ültették, de ez nem mentesít minket politikusokat az alól, hogy mi is, vagy hát mi az élen foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Weidenholzer kolléga jogosan mondja, hogy ehhez több időre lenne szükség. Egyetértek, mondom, ez egy ugyan formális esemény a mai napon, de csak egy vitának a kezdete. A vita most kezdődik. Itt sok kolléganő nő ül, aki az, az én elnökségi időm alatt sokszor megtámadtak engem, hogy nem vagyok elég érzékeny az adatvédelemre. A most ö, megszólalt hölgyek közül az egyik többször támadott engem emiatt. És akkor most meglep, amit mond. Tehát ugye én itt előjövök egy adatvédelmi kezdeményezéssel, és azok, akik ö, ö, túl szociáldemokratának, túl adatvédőnek, túl etatistának tartanak, most még ezt is lefújnák. Mondjuk köszönöm nekik ezt, az ellenzéket, mert ők voltak azok, akik az utóbbi évek során rávezettek arra, főleg amikor ezeket a kereskedelmi megállapodásokat írtuk alá, hogy mélyen elgondolkodjam azon, hogy mennyire le vagyunk maradva az egyéni szabadságjogok védelmével itt Európában, a digitális korszakban. Ha valaki ki akar tartani emellett, hogy itt az analóg világ szabályai meg elegendőek, akkor annak csak azt tudom mondani, hogy nem a jelenben él. Tehát köszönöm ezeket a kritikus hangokat, mert ők pont az ellenkezőjéről győztek meg annak, amit ők mondanak, és örülök, hogy nem is én, hanem a Zeit alapítvány vette a kezébe ezt az ügyet. Utolsó megjegyzésem. Weidenholzer kollégához csatlakozva, és ez egy kérés. Ez egy Németországból elindult kezdeményezés, de nagyon örülnénk neki, hogyha ez európaivá válna, és európai szinten zajlana tovább párbeszéd. Uh, Nagyon köszönöm, Martin, köszönöm, Budá professzor úr. A koordinátorok is azt mutatták, hogy ez még csak egy kezdő vázlat, amelyet majd később ki fogunk egészíteni. Mi mm, szakbizottság is nem tudom, hogy miért mondja valaki azt, hogy ön nem érdekli az adattal kapcsolatos kérdés, kérdések az elnöksége kapcsán nagyon is érdeklik. Köszönjük, hogy itt volt, majd továbbra is szoros figyelemmel fogjuk követni az önök által végzett munkát. Colleagues, we can move um, straight. Kollégák, akkor folytathatjuk is a következő napirendi ponttal, ugyanis egy kis csúszásban vagyunk. Ötös pont. A kollégák tudják, hogy legalább évente egyszer beszámol a bizottság az éppen aktuális kezdeményezéseiről. Hogyha mindenki készen áll, akkor tehát folytassuk. A bizottságtól a bizottság évente egyszer beszámol a visszafogadási megállapodások végrehajtásáról, most is erre fog sor kerülni. Kettő ilyen beszámolóra. Az egyik a most zajló munka, a másik pedig az Afganisztán EU közös migrációügyi koncepció. Rútef végazgató úr itt van velünk, rendszeresen tájékoztatja a parlamentet az összes visszafogadási megállapodásról, hat havonta tájékoztatja az Európai Parlamentet ezen visszafogadási megállapodások végrehajtásáról. Most pedig a visszafogadási vegyes bizottságokban zajló munkáról fog nekünk beszélni. November 14-én úgy döntöttek a LIBE koordinátorok, hogy az EU-Afganisztán kérdést felveszik a napirendre, úgyhogy ezzel ma fogunk foglalkozni. A kollégáktól meg is ké- kollégáktól tehát kérném, hogy adjuk meg a szót Rute úrnak, aki tart egy kis bevezető prezentációt, utána pedig folytathatjuk a beszélgetést. Kedves Claude, kedves kollégák, jó napot kívánok! Ezen nagyon szenvedélyes vita után, amely az alapvető digitális jogok kartájáról szólt, én inkább beszámolok, kis beszámolót fogok tartani. Ahogyan Claude nagyon jól mondtad, kötelességünk az, hogy a bizottság részéről hat havonta beszámoljunk a parlamentnek a visszafogadási megállapodásokról. Legutoljára februárban, február közepén jártam itt, úgyhogy eljött az idő, hogy ismét beszámoljak a visszafogadási megállapodásokról. Először is hagyd mondjak néhány szót, néhány általános megjegyzést az illegális migránsok visszaszállítása a fenntartható migráció kezelés alapvető fontosságú eleme. Az illegális migránsok így nem veszítik el a családjukkal, közösségükkel való viszonyt, nem veszélyeztetik életüket az, a nagy kockázatokkal járó utakon. Ismerik a számadatokat. Ma az összes visszafogadási döntés 40%-át hajtják csak végre, és a menedékkérők, akik nem kapnak menedékjogot, valahogyan mégiscsak az Európai Unió területén maradnak, gyakran igen rossz körülmények között élnek. Ezzel az emberi az emberkereskedelem, a rabszolgaság kérdése is előkerül. Ami a visszafogadási szakpolitikát illeti, számos akadály van ezen a területen. Először is vannak olyan helyzetek, amelyek esetén a törvényel törvényt kihasználják. Vannak olyan törvényi, illetve közigazgatási előírások a tagállamok területén, amelyek esetleg lassítják a folyamatokat, nem segítik a visszafogadást, és a koordináció hiánya is felmerül a tagállamok illetékes hatóságai között. Nincs elég kapacitása a menekültügyi szolgálatoknak, nincs elég zárt fogadórendszer sem. Hogyha az Európai Uniót nézzük, akkor ezek a problémák merülnek fel. Milyen más akadályok vannak még? az, hogy a papírokkal nem rendelkező migránsokat nehéz visszaszállítani a származási országokba. Vannak olyan migránsok, akik az útlevelüket, személyazonosító okmányaikat szándékosan megsemmisítik, vagy esetleg nem akarnak együttműködni a hatóságokkal. Ezen, ezekben az esetekben teljes együttműködésre van szükség a származási országgal az utazási dokumentumok nyom, nyomtatványok kibocsátását illetően. Tehát itt zöggenőmentes, jól működő együttműködésre van szükség a harmadik országok hatóságaival. Hadd mondjak egy pár példát arra, hogy hogyan, mikor is találkozunk nehézségekkel, együttműködési nehézségekkel. ami a nemzetközi jogot illeti. Minden egyes ország nak vissza kell fogadnia az országból eltávozott állampolgárokat. De vannak olyan esetek, amikor a származási ország nem akar utazási dokumentumokat kibocsátani, és így próbálnak az időkerettel játszani. Mondjuk nagyon későn öm, adják ki ezeket a dokumentumokat, amikor az EU-s hatóságok már nem tudják, hogy hol vannak a illegális ö, migránsok. Vannak olyan esetek is, amelyekben a visszafogadás csak a nemzeti légjáratokon elképzelhető. Olyan is előfordul, hogy az illegális migránsok meghosszabbítják az Európai Unió területén történő tartózkodási idejüket. Éppen ezért ideje volt már, hogy a harmadik országokkal intenzívvé tegyük a tárgyalásokat, és a pozitív, negatív hatásokat is megfelelően kezeljük a külügyi szolgálattal együtt, és egy átfogó keretrendszert, koordinációs keretrendszert létrehozzunk. 2016-ban koordináltabb, szisztematikusabb, struktúráltabb volt a hozzáállásunk az Európai Unió általános hatása így nagyobb volt, és az Európai Unió belső és külső politikáit is jobban meg tudtuk valósítani. Hadd legyek nagyon őszinte. Amikor én magam is itt felszorulok, akkor azt szoktam mondani, jó nem szoktam, hogy ez egy szívtelen ember, hiszen itt emberekről beszélünk, emberekről, akik átmennek valamilyen folyamaton, nemzetközi védettséget nem kapnak, átmennek a nemzeti eljárásokon, folyamatokon, és a végén úgy döntenek a hatóságok, hogy őket visszaszállítják a származási országukba. Szerintem őszintének kell lennünk, ugyanis sokszor előfordul, hogy a menekülteket egyrésztről összekeverik, a másrésztről az illegális migránsokkal. Az EU-s hozzáállás, amelyet idén dolgoztunk ki, néhány pozitív, konkrét eredményt is hozott magával. A partnerországokkal ugyanis a, az emberkereskedelmet, a migránskereskedelmet sikerült kezelni, de nagyon őszintén, ami a számadatokat illeti, még mindig 40%-os küszöbön vagyunk, csak úgy, mint az elmúlt években vagyis ez nem igazán hatékony, nem igazán mérhető ezen intézkedéseknek a konkrét hatása. Ezek a kérdések az EU-s partnerekkel alapvető fontosságú prioritást jelentenek. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a visszafogadási kérelem egy konkrét, működő együttműködés. Erre van szükség, ugyanis a lehető legtöbbször ez a legfontosabb. Hogyha elnök úr megengedi, akkor egy pár szót még mondanék a különböző visszafogadási megállapodásokról. Nem szeretnék mindent felolvasni, 70 van összesen, úgyhogy még éjfélkor is itt lennénk, ha mindent megosztanék önökkel blokkokban mm, beszélnék erről a kérdésről. Kezdjük Törökországgal. A Törökországgal való ö, visszafogadási együttműködést az EU mm, Törökország márciusi közös dokumentumának köszönhetően megerősítettük. Ez a dokumentum foglalkozott a mm, az emberkereskedelemmel, arra azzal, hogy hogyan lehet a Törökországból Görögországba érkező migráns hullámot csökkenteni, és hogyan lehet az eltűnt emberek, illetve az elhunyt emberek számát csökkenteni. Mondanék is egy pár számot. Amióta ez az EU-Törökország dokumentum megszületett, azóta sajnálatos módon 63-an haltak meg, vagy tűntek el az égei tengeren. 2015-ben 490-en haltak meg, amikor is ezen az igen rövid szakaszon próbáltak átjutni Törökországból a görög szigetekre. Szerdán ki fogunk adni egy jelentést, ez a negyedik jelentés, amely részletesen bemutatja az EU-török megállapodás eredményeit, és egyesével elemzi a kötelezettségvállalásokat is. Ami a szigetekről, érke, szigetekre érkező illegális bevándorlók visszafogadását illeti. Törökország mindez ideig együttműködőnek műk, együttműködőnek bizonyult, kivéve a nyári pucs utáni időszakot. Több mint 1100 migránst fogadott be Törökország a török-görög bilaterális együttműködésnek köszönhetően ez az egy, az egyhez szabály alapján történt. Még 240 migráns fog valószínűleg befogadni a görög szigetekről Törökország. Az igaz, hogy a szigetekről történő visszafogadásoknak a száma az kicsi, alacsony. Ez annak is betudható, hogy sokan kérnek menedékjogot. Az a görög menekültügyi hatóságok most már dupla kapacitással dolgoznak a szigeteken, és még több munkavállalót fognak az év végéig felvenni. Az EU-Törökország visszafogadási megállapodás és a vízumliberalizáció erről szeretnék most egy pár szót beszélni. Elértünk, eredményeket értünk el a visszafogadási megállapodások megvalósításának területén. 2016-ban kettő mm, közös ülésre is sor került. A bizottságot és a tagállamokat is bizottság, bizottság és a tagállamok is képviseltették magukat a Törökországgal történő tárgyalások során. A visszafogadás és a visszafogadási kötelezettség vállalásokat 2014 mm, óta megerősítettük. A számok alacsonyak, 376, ennek a felét elfogadta Törökország. A törökök egy hát pedig vissza állították, ezek 2016-os számok, amelyek természetesen még a pucs előtti időszakból származnak. Még mindig vannak nehézségeink az együttműködés területén, de az együttműködés összességében mégiscsak javult. Törökország nem hajtja végre jelenleg a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó kötelezettségvállalásokat, pedig a tárgyalásokon azt ígérte, hogy majd erre sor fog kerülni a vízum liberalizáció cserébe. De a jogi, a törökök szerint még jogilag nem sikerült teljesen értelmezni ezt a pontot, és itt szerintük ez a harmadik országbeli állampolgárokra nem vonatkozna. Most már jól látszik, hogy mindez kapcsolódik a vízum liberalizáció kérdéséhez. Konstruktív párbeszédet folytatunk Törökországgal biztosíthatok mindenkit róla, ezt Abramopulos és Timmermans urak is elmondták már. A vízumliberalizáció a bizottság szempontjából csak akkor lehetséges, hogyha minden benchmarkot sikerül megvalósítani. Még mindig Törökország után Bulgária. Törökország gott bilaterális egyezmény köti Bulgáriával. Praktikus megoldásokat kell találni a Törökországnak Bulgáriával, de jelenleg még nincsenek elégséges eredményei ezeknek a párbeszédeknek. Legyen ennyi Törökországról, és akkor folytatnám Pakisztánnal. Pakisztán kulcsfontosságú szereplő. A visszafogadás tekintetében mondanék néhány számot. 2015-ben drámai emelkedést tapasztaltunk, abból a szempontból, hogy hány pakisztáni érkezett az Európai Unióba egy ezer százalék a növekedés. 43 ezer emberről van szó, és januártól augusztusig további ezer érkezett, ezer személy érkezett az Európai Unióba. Van visszafogadási megállapodásunk 2010-es dátummal, ezt 2014-ben meg is újítottuk annak érdekében, hogy a visszatéréseket javítani tudjuk, egyelőre 52%-nál tartunk, de a 2015-ös év végén ez megint csökkent, és 36%-on állt a visszatérési ráta. Ez különösen igaz a pakisztáni belügyminiszter negatív megjegyzése miatt. Avramopoulos biztos elment Pakisztánba 2015-ben, és két visszafogadási vegyes bizottságülést tartottunk februárban és júliusban. Most ezek után már elmondhatom, hogy a politikai akadályok tulajdonképpen eltűntek a megállapodás végrehajtása elől, de azért az összkép továbbra sem rózsás. Vannak olyan tagállamok, amelyek jó együttműködésről tudtak beszélni, mások azt mondták, hogy javult az együttműködés, de még mindig vannak olyanok, akik panaszkodnak, és azt mondják, hogy gyakorlati akadályokba ütköznek. Történt erre példa az elmúlt néhány hónapban is. Az elmúlt néhány hónapban a Frontexes es visszafogadási vegyes cselekvések kapcsán több Európai Uniós tagállam is részt vett, és ezek sikeresek voltak. Ugyanakkor voltak olyan esetek is, amikor elindult a visszafogadási kérelem az EU részéről, és egyszerűen nem kaptak semmilyen választ a pakisztáni hatóságoktól. Megpróbáljuk egy kicsit megjósolhatóbbá és előreláthatóbbá tenni a viszonyunkat Pakisztánnal, és valószínűleg a következő visszafogadási vegyes bizottság ülésén, és ez lesz majd a téma januárban Brüsszelben. A keleti partnerség Oroszország, Balkáni országok a következő nagy csoport. Itt a visszafogadási megállapodások végrehajtása tulajdonképpen kielégítő, sőt, rendkívül kielégítő. Stabil és magas az arány, Ukrajnában 81%, százalék, Moldovában több mint 60%, százalék, Oroszországban is több mint 60%. százalék. A 16. visszafogadási konferenciára az idei év júliusában került sor, és itt is megerősítettük a visszafogadási megállapodás jó működését. Az elektronikus csatornák kihasználásáról is elkezdtünk már tárgyalni a visszafogadási kérelmek eljutatása kapcsán, hogy elektronikusan küldjük el ezeket az orosz hatóságokhoz, és el is fognak indítani egy kísérleti tervet, amelyekben ez is videokonferenciák is szerepelnek majd három tagállam részvételével. Az együttműködés általánosságban jó, de azért vannak olyan politikai elemek, amelyek néha aggodalomra adnak okot. A krími helyzet például amely tulajdonképpen azért mutatja, hogy az Oroszországgal kapcsolatos viszonyunk nem mindig egyértelmű. Grúziával elég jó az együttműködés, elindult az elektronikus platform is, az információ cserére. Ezt a platformot az IOM kezeli. Ez tulajdonképpen egyfajta példaként szolgál a visszafogadási kérelmek kezelésére. Örményország és Azerbajdzsán következik. Teljesíthetnének jobban is, de azért folyamatos a javulás. Örményország egy kicsit rosszabb helyzetben van, mint Azerbajdzsán a jelenlegi helyzetben, és a visszafogadási megállapodások végrehajtása a nyugat-balkáni országoknál tulajdonképpen igen kielégítőnek tekinthető. Az átlagos 42 százalékot meghaladják az adatok, Albániában 72 százalék a visszatérési ráta. Kapverde esetében azt tudom elmondani, hogy jól működik a megállapodás, ez tulajdonképpen az egyetlen ország a régióban, amelyel egyáltalán van visszafogadási megállapodásunk. Vannak természetesen olyan visszafogadási megállapodások, amelyek most állnak tárgyalás alatt. Ezekről nem mondanék sokat, csak azt, hogy négy országgal indítottuk ezt el. Belarus, Marokkó, Tunézia és Nigéria. Tehát ezek a tárgyalások folyamatban vannak. Vannak ezek között olyanok, amelyek már régóta tartanak, ezt gondolom mindenki tudja, mindenki ismeri ezt a helyzetet itt a szakbizottságban. Aztán Jordánia, Algéria és Kína lesznek majd a következő csoport. És azt hiszem, hogy így akkor a visszafogadási megállapodások teljes palettáját nagyjából kimerítettem, és természetesen szívesen válaszolok a kérdésekre és utána külön fogok rátérni Afganisztánra. Köszönöm szépen. Igen, tudom, hogy vannak itt olyan kollégák, akiknek lesznek specifikus kérdéseik, de 16 óra 45-ig van csak időnk, úgyhogy mindenkit arra kérnék, hogyha lehet, akkor röviden kérdezzen. Hát tudom, hogy évente egyszer van nagyjából erre alkalom, hogy a főigazgatóval beszélhessünk ebben a nagyon fontos témában, de ennek ellenére tényleg mindenkit arra kérnék, hogy néhány percben szóljon hozzá, és akkor a bizottság válaszát is meg tudjuk majd hallgatni, mert 16.45-kor jön a francia belügyminiszter. 16-an kértek szót, úgyhogy mindenki kérném, hogy két percben beszéljen. asszony lesz az első. Köszönöm szépen, elnök úr, Szipel asszony. Már is mondanám akkor a kérdéseimet, hogy ne húzzuk az időt. Az első kérdésem a következő. El tudnám még egyszer mondani, hogy a parlamentet miért nem vonják be ezeknek a visszafogadási megállapodásoknak az előkészítésébe, Másodszorban pedig szeretném megkérdezni, hogy ezeket a visszafogadási megállapodásokat miért nem úgy hívják, hogy visszafogadási megállapodás. Ezt úgy hívják, hogy Turkey Deal, meg Joint Way Forward, hát ezek nagyon szép kifejezések, de hát ezek tulajdonképpen visszafogadási megállapodások, akkor miért nem nevezzük nevén a gyereket? A következő kérdésem pedig az lenne, hogy csak az adott ország állampolgáraira vonatkoznak ezek a megállapodások, vagy pedig harmadik országokra is. És hogyha a harmadik országokra is vonatkoznak, akkor mégis mi az oka annak, hogy bizonyos szegény országok hajlandóak ellátni harmadik országból érkező embereket, mi pedig képtelenek vagyunk erre. Mégis mi ennek az oka? A közös megközelítésnél elmondta, hogy vannak itt problémák, de a közös visszafogadási megközelítésnél azért el kell mondani, hogy még dolgoznunk kell azon, hogy meglegyen a közös megközelítés, hogy el tudjuk dönteni, hogy a menedékkérők kapnak-e menedék státuszt, vagy sem, mert azért vannak óriási eltérések tagállamok között. Ha az, az utolsó kérdésem pedig az, hogy még akkor is, hogyha valaki nem kapja meg a menedékjogot, akkor azért humanitárius okokból lehet oka annak, hogy az illető személy itt maradhasson az EU-ba. Ezzel kapcsolatban van valami egységes álláspont az EU-ban, vagy nagyon különbözőek a tagállamok? És bocsánat, még egy utolsó kérdés, Kína. Hányan érkeznek Kínából? Ez lenne a kérdésem. Holmájer asszony. Köszönöm szépen az átfogó magyarázatot. Mindig ugyanazzal a kérdéssel találkozunk, hogyha az embereket ugye visszaviszik Pakisztánba, saját nyomorult körülményeik közé, vagy Afganisztánba, akkor mi történik velük? Hogyan kezelik ezeknek az embereknek a helyzetét? Milyen intézkedések követik őket ott? és mennyire emberséges ez a visszatoloncolás. Illetve azok az országok, amelyekbe visszatoloncolunk, mennyire hajlandóak az Európai Bizottsággal is velünk együttműködni, zajlik-e folyamatos párbeszéd, adatcsere, és nem lenne szükséges sürgősen bizonyos integrációs programokat indítani, reintegrációs támogatást folyósítani, például a fejlesztési segítségnyújtási alapból, hogy ez a visszatoloncolás hatékonyabb legyen. Hiszen ha valakinek nincsen ugye menedékes jogosultsága, és visszatoloncolják a falujába, akkor valamilyen segítségre azért rászorul. tudtam, hogy ez fog történni. Ugye ma még sokakat meg akarunk hallgatni, szavazni akarunk. A visszatoloncolással kapcsolatos kérdések közül nem tudok sokkal többet befogadni. Szerintem azt hiszem, hogy külön alkalmat kell ennek teremteni. Tudom, hogy ezzel most sokan elégedetlenek lesznek, viszont felvetem, hogy tartsunk egy külön meghallgatást. Kérem a következő kollégákat, hogy egy percben kérdezzenek. Másképp nem tudjuk tartani a mai ülés időpontjait. Az Afganisztánnal való megállapodás kapcsán szeretnék egy kérdést föltenni. Azt lehet most, vagy megvárjuk, amíg rajta úr mondja az előadását. Tehát, hogy Arról szól a megállapodás, hogy az afgánok visszatérése egyszerűbb legyen, itt 80 ezer illegális szeméről van szó, és ez a megállapodás október 4-i, vagyis a donor konferencia előtti napon született, az afgáni donor konferencia előtti napon született, hát nem tudom, hogy ez a timing igazából jó volt-e vagy sem. Ami viszont Örömhír az az, hogy tudjuk, hogy vannak itt előrehaladások, ugyanakkor elmondta azt is, hogy a parlamentnek nagyobb szerepet kellene adni. Hát az lenne a kérdésem, hogy pontosan milyen szerepet szán ebben a parlamentnek. Köszönöm. Ez a parlamenti szabály, hogy mindenkinek egy percben kell hozzászólnia. Elnézést kérek, Wikström asszony. Köszönöm, Köszönöm szépen a szót is, hogy eljött hozzánk. Említette a visszatoloncolási, visszaküldési megállapodást, de itt más dolgok is elhangzottak. Az EU-Törökország megállapodás például állítólag a vízum liberalizáció megadása előtt minden elvárásnak meg kell felelnie Törökországnak. Ezt meg tudja erősíteni? És az AGNC és egy sikertörténet, hogy úgymond mindössze 43 áldozat volt idén. Ezt nem tartja cínikusnak, hogy ezt állítja, miközben egyrészt az év még nem ért véget, másrészt pedig több mint 6000-en haltak meg a földközi tengeren idén, többen, mint valaha. Az, hogy Líbia, Tunézia, menekültjei folyamatosan és egyre nagyobb számban halnak meg a földközi tengeren. Ez ön szerint pozitív fejlemény? És ami Törökországot illeti, hány török menekültet várunk Európába a következő időszakban? Jó lenne, ha erről beszélhetnénk, most már nem csak Törökországból jönnek a szír menekültek, hanem a török menekültekre is számítani kell, akkora üldöztetés éri őket, az újságírókat, a másképp gondolkodókat, a LGBT személyeket, hogy erről beszélni kell. Köszönöm a szót, elnök úr. Számomra is elfogadhatatlan az a megközelítés, amelyet hallottunk, az EU legitimitását mit elmasztja alá, hogy tömegesen küldjünk vissza embereket? És milyen bizonyítékaink vannak, amikor visszaküldünk valakit, hogy ezeknek nincs jogosultsága itt tartózkodni? Szerintem rossz területen költjük a pénzünket, nem erre kéne költeni, hanem a felelősségvállalásra, hogy a valódi menekülteket tényleg befogadjuk, be tudjuk fogadni. És az is tény, hogy Törökországból újra nő a menekülők száma, és a török EU megállapodás, hogyha felborul, aminek sajnos van esélye, akkor mit csinálunk egy esetleges új menekült tömeggel? Svédország az Afgán, Afganisztánból érkező menekülteket nem akarja befogadni, de ez egy eh, nagyon átlagoló hozzáállás. Egyénnek kéne megvizsgálni a kérelmeket. Nagyon sokféle okból menekülnek az emberek. És mi van azokkal, akik bejelentetlenül ugyan, de családjuk fenntartása érdekében illegálisan dolgoznak Európában. Ezek ez deportációs hullámok hogyan hatnak azokra, akik már évek óta dolgoznak Európában jó szándékúan, bár illegálisan. Köszönöm, elnök úr. Beszédet akartam tartani, de mivel erre nincs idő már, belátom, hogy akkor annyit elég elmondanom, hogy az ECR minden visszafogadási megállapodást támogat. Lenne egy specifikus kérdésem. Mi a helyzet Szomáliával? Amint bizonyára tudják, több tagállamban a szomáli menekültek képezik a legnagyobb humanitárius menekült kategóriában legalábbis létszámot. Mit tesz az EU azért, hogy Szomáliával is megszülessen a visszatonozolási egyezmény. Berzsi asszony. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, nagy figyelemmel hallgattam önt, rajta úr. Azt mondta az imént, hogy önnek van szíve és vannak érzései. Én ezt nem mondom kétségbe, csak nem ez a mai témánk. A mai témánk az, hogy a jogok, az Európai Uniós jog hogyan érvényesül. És hát ennek ellenére úgy tűnik, hogy ezeket a visszafogadási megállapodásokat az vezeti, hogy pontosan hány ember érkezik az Európai Unióba, függetlenül attól, hogy a kiindulási országban milyen az emberi jogi helyzet vagy a jogállamiság. Az imént elhangzott, hogy mindazok, akiket visszaküldtek, már nem élhetnek semmilyen jogorvosleti lehetőséggel, akkor a kérdésem az lenne, hogy mindannyian tudjuk, hogy igen, különbözőek az eljárások a tagállamokban, és a menedék jog nem ugyanaz. Tehát, hogyha visszaküldenek egy menedékkérőt a származási országába egy tagállam analízise alapján, akkor ez mégiscsak azt jelenti, hogy a jogait nem használhatta ki maximálisan. Francia vagyok, mindjárt jön a belügyminiszterünk. Néhány nappal ezelőtt egy szudáni szemét Franciaországból visszaküldtek Szudánba, pedig még nem élhetett minden egyes feleviteli jogával a menedék jog kapcsán. Tehát ezek a kérdések igenis itt vannak, és szerintem ezekkel kellene foglalkoznunk, és amikor végighallgattam önt, akkor erre nem kaptam választ. Sargentini képviselő. I my question, I'd like to understand. Mielőtt felteszem a kérdésemet, szeretném megérteni, hogy miről van is szó. Két témánk van, ugye a visszatoloncolási megalapodás és a közös út előre. Ezeket eh, külön kezeljük ma, vagy egyszerre eh, vitatjuk meg? Egyszerre kell őket kezelnünk, de akkor ezt miért nem jelenti be? Mert akkor a főigazgató úr meg, előadását is meg kéne hallgatnunk a közös út a jövőbe címmel. Én inkább ezt teljesen elhalasztanám, nincs sem, hogy így összekapjuk ezt. igaza van. Éppen akartam erről beszélni. Megengedi, hogy nem lesz elég időnk, tény. Tehát Kérem az egyetértésüket. 16.45-ig tudjuk csak ezt a mostani eszmecserét folytatni. Miért? Mert miniszter úr jön, ezt nem lehet most már lemondani. A szavazáson lehet elhalasztani, hiszen sokan csak azért jönnek. Ugyanakkor vendégünkkel szemben is udvariatlanság, hogyha itt felületesen végigrohanunk a kérdéseken. Ürion úr asszony is felvetett, hogy Afganisztánról kéne beszélni, a jogi szolgálatról, az egyéb megállapodásokról. Ezek egyenként is komoly témák. Ö, tehát tényleg nincs értelme tovább rohanni. Azt javaslom, hogy mindenki mondja el a kérdését egy-egy percben. A titkárságról minden egyeztetek erről. Utána megkérjük Ruetó urat, hogy elnézést, hogy ez most az így alakult hogy válaszoljon ezekre, de meghívjuk őt egy másik alkalomra, és úgy látom, hogy bólogat, tehát el fog jönni, és akkor csak erről lesz szó, nyugodt körülmények között. Ez a javaslatom. Tehát Afganisztánra akkor külön kitérünk majd egy másik alkalommal? Igen. Mindenki mondja el a kérdését. Ennyi fér be ebbe a 45 percbe, és ő pedig majd legközelebb válaszol. De kezdje ön, és Spinelli asszony lesz az utolsó, és akkor 45-kor el kell, hogy engedjük meghívottunkat. Köszönöm. Jó. Afganisztánnal kapcsolatban csak egy dolgot tudok mondani. Az Európai Parlament a szerződésekben kapott jogánál fogva beszélhet a vissza tanácsolási egyezmény feltételeiről. Ha a bizottság ragaszkodik ahhoz, hogy ez nem visszatoloncolás, és ezért nem kell és lehet róla beszélni, akkor én ragaszkodom, hogy legyen egy másik alkalom erről a témáról. Mára csak az a rövid kérdésem, egy másik visszafogadási egyezmény kapcsolatban Ruete úr a Törökország-EU megállapodást felvetette, beszélt róla, a hotspotokról volt ma már egyeztetés, a DJ Home-tól pedig azt a tájékoztatást kaptuk, hogy Törökország nagyon specifikusan értelmezi az EU-Törökország megállapodást. Aki már a görög szigeteken van, az már nem mehet vissza Törökországba az egy az egy ellenében megállapodás keretén belül. Ön erről mit gondol? Le van ez írva valahol? Mert én általában tudom, hogy mi történik az EU-Törökország megállapodás kapcsán, és mégis meglepetésként ért ez a dolog, és ez most már megérteti velem, hogy miért nem megy senki a szigetekről, de vissza. De erről nem tudtunk eddig, hogy lett volna egy ilyen formális vagy informális megalapodás. Áriel asszony? Köszönöm szépen. Nagyon veszélyesnek tartom, amit a főigazgató úr elmondott, vagyis, hogy a migránsok és menekültek között úgy tegyünk különbséget, ahogy ő mond. A Genfi egyezmény a menekültek befogadására kötelez minket, de ez nem jelenti azt, hogy a migránsokat pedig automatikusan vissza lehet küldeni. Mert nagyon sokféle migráns van és van, aki a, szegénységből, az éhezésből menekül, és ezeket nem lehet gazdasági menekülteknek hívni. És inkább arra kéne odafigyelni, hogy az emberkereskedelmet visszaszorítsuk, ezeket a maffiákat, amelyek meggazdagodnak ezeken a szerencsétleneken. Ezekkel a maffiákkal le kell számolni. Az égei tengeren idén kevesebb volt az áldozat, de annál több volt viszont földközi tengeren, Líbiából indulók körében. A Törökország EU megállapodásnak egy része az volt, hogy meg kell akadályozni az alternatív útvonalakon a haláleseteket, már pedig ez nem történnek egyáltalán, a földközi tengeren útra kerülket abszolút nem riasztotta vissza a megállapodás. Sőt, az afgán-pakisztáni eredetű menekültekre vonatkozóan pedig több mint 70 támadásban több mint ezer halottja volt az afgán-pakisztáni összetűzéseknek. Ezeket hogy nem lehet háborús menekülteknek tekinteni? Gomes, az, Gomes asszony? Elnök úr azt mondja, hogy az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a visszatalacolási megállapodás kapcsán ugye jelentéktelen szereplővé zsugorította. Az EU-Törökország megállapodás eredményt hozott. Ön azt mondja, hogy igen, nem igaz az hogy az emberkereskedelem leállt. Én 15 nappal ezelőtt voltam a görög-macedón határon, és saját szememmel láttam az embercsempészeket, és Bulgáriában is. Inkább csak a profitjuk nőtt meg, mert veszélyesebb a működésük, és ezért fölvitték az árakat. És az ASEAN drónok kapcsán sem igaz, amit mondott. Nézze már oda, hogy mi történik a földközi tengeren. Több mint 6000-en fulladtak meg idén. Az ázsiai útvonal megszűnése miatt. És a bizottság megmagyarázná nekem, hogy Portugália, amely annyira nyitott volt ö, a menekültek befogadása, jazidik befogadásával kapcsolatban, és akkor ha, mi, ha befogadnánk ilyen embereket, akkor miért nem jön hozzánk senki? Mert nem is regisztrálták még őket. Mit értenek akkor önök az emberek védelme alatt? Hogyha lenne hely, ahol befogadják őket, és több mint tízezer szülő kísérő nélküli gyerek pusztult el, a menekült útvonalakon. Ez mind-mind az önök felelőssége. Az Európai Unió, az Európai Bizottság kiszolgáltatja ezeket az embereket az emberkereskedőknek és a terroristáknak. Tack, herr ordförande. Jag tycker vi ska börja prata om återsändande av... Véleményem szerint a megállapodások kapcsán el kell gondolkodnunk arról, hogy kiket is küldünk vissza. Menedékkérők, akiknek nem fogadták el a menedékkérelmét egyszer vagy kétszer, nincs menekült státuszuk, éppen ezért vannak ezek a megállapodások. Ami Törökországot illeti, Törökország több embert küld hozzánk, mint amennyit visszaküldünk mi. Lehet, hogy befagy a megállapodás, éppen ezért font, lenne fontos, hogy ez a megállapodás jól működjön. Ami Afganisztánt illeti, Afganisztánnal is aláírtunk egy visszafogadási megállapodást. Svédország több mint 40 ezer um, Afganisztánból származó menedékkérőt fogadott be. Úgyhogy most felmerül bennem a kérdés, hogy ez EU-Afganisztán megállapodása egyáltalán. Spinelli asszony. Köszönöm, elnök úr. Én szeretnék néhány aggodalomra okot adó pontot felsorolni. Ezek közül az első az a fejlesztési támogatás, amely a migrációs kérdés kezelésén alapul. Ez a kapos, tehát a két kérdésnek az összekötése, nek a kapcsán gondolkodom el azon, Rute úr, hogy nem tudom, hogy önnek mi az elégséges eredmény ami az Európai Parlament kizárását illeti ezekből a tárgyalásokból, ezekből a megállapodásokra vonatkozó tárgyalásokból, nem csak az Európai Parlament szorul ki ezekből a megállapodásokból, a megállapodásokat nyilatkozattá nevezik át, és így nem csak az Európai Parlament, hanem a tagállami parlamentnek is kiszorulnak innen. Például Olaszország, Szudán között létrejött megállapodás, megállapodás egy titkos megállapodás volt. Az olasz öm, parlamentnek nem is volt beleszólása a dologba. Van még egy dolog, ami igen csak aggaszt, szeretnék itt választ kapni. A márciusi non-paperrel kapcsolatos ez a kérdésem. Beazonosítanak biztos, biztonságos afganisztáni területeket, és beszélnek Afganisztán stabilizációjáról. Szerintem Afganisztán helyzete egyáltalán nem stabilizálódik, nem gondolom, hogy Afganisztán biztonságos ország lenne. A tálibok, illetve az iszlám állam egyre nagyobb területeket foglalnak el legalábbis 2001 óta soha nem volt még ekkora a területük. A szíriaiak után tálibokból érkezik, afgánokból érkezik a leg, afgán menedékkérő érkezik leginkább, ugyanis ez egy nem biztonságos ország. Elnézést, hogy kicsit túlnyúltam az időn. Semmi baj, mondja az elnök, elnézést, hogyha valaki nem szólalhatott fel ebben az igen fontos témában. Lenne egy javaslatom, remélem, hogy Rúte úr is egyet fog érteni. Először is legyen egy külön óra, amikor csak ezzel a kérdéssel foglalkozunk. Egy órának ellen elégnek kellene lennie, de hát itt két témát kellett volna kezelnünk, úgyhogy nem lett elég. Az EU-Afganisztán közös migrációgyi koncepció legyen egy külön téma, akkor hívjuk majd vissza erre a témára Rute urat. Tehát a mai ülés után hívjuk őt vissza, hogy erről a témáról tudjon beszélni, illetve hogy tudjon válaszolni az imént az első résszel kapcsolatban felmerült kérdésekre. Addig pedig várjuk az írásbeli válaszokat. Szerintem több időt kell szentelnünk ennek a két kérdésnek, és a 12 felszólaló kolléga válaszainak. Amíg Jom asszony kérdését illeti, és Argentini asszony megjegyzéseit, az afgán, afganisztáni migrációs koncepció kapcsán a jogi szolgálatot felkérjük arra, hogy nézze meg, hogy van-e nekünk hivatalos szerepünk ebben a koncepcióban. A koordinátorokkal ezt meg is fogjuk vitatni. Szerintem gyorsan le kell zárnunk ezt a kérdést. Róta úrnak pedig előre is köszönjük, hogy szeljön majd, és erről a második témáról külön cserél velünk eszmét. Remélem, hogy kedves kollégák egyetértetek ebben. Tehát a vita második része, vagyis az Afganisztára vonatkozó rész, az amilyen hamar csak lehet kerüljön nálunk megrendezésre. A miniszter úr időközben már érkezik. Itt van a miniszter úr, úgyhogy Ruta úrnak, Ruta úrtól azt kérném, hogy egy pár gyors, záró gondolatot osztom meg velünk. Kedves kollégák, hallottátok, hogy mit javasoltam? Egyetértetek? Jó, nem értetek egyet, elfogadjátok-e? Igen, köszönöm. Akkor Rúte úré a szó egy pár záró gondolatra. általános megjegyzéseket mondanék csak, utána pedig később nagyon szívesen jövök vissza és beszélek önökkel a részletekről. Először is mindannyian egyetértünk abban, hogy holisztikus megközelítésben kell kezelnünk a migrációt. Ma a visszafogadásról beszéltem, azért, mert ez az egyik pillére a migrációs ügyek kezelésének. Persze gondolom megbocsátanak, amiért nem beszéltem az, össze, nem beszéltem az összes pilléről, hát nem vállalhatják a bizottságot sem azzal, hogy nem, foglalkozott, nem foglalkozik most az összes pillére, nem tudunk egyik dologról a másikra ugrálni folyamatosan nagyon megérintett, amikor azt mondták, hogy én vagy mi nem foglalkozunk a földközi tengeren átkelők halálával. Foglalkozunk ezzel. Ami ott történik a földközi tengeren, az egészen borzasztó, ugyanakkor azonban lássuk tisztán a migrációs hullám, amely a földközi tengeren érkezik, az, állam, az nemzetiségi tekintetből teljesen más, milyen, mint az égei tengeren, égeli tengeren érkező ö, migránsok állampolgársága. Tehát itt a különbségre hívtam volna csak fel a figyelmet. Sokkal részletesebben ki kell térnünk a többi témára. Kína, Szomália, a számok, a különböző elemek részletesen, ezekre mindenképpen ki kell térnünk. Nagyon szívesen jövök, nagyon szívesen cserélek önökkel eszmét a visszafogadási mm, megállapodásokról általában, illetve az Afganisztánnal közös migrációgyi koncepcióról is. Köszönöm, Ruta úr, akkor az afgán kérdést amilyen gyorsan csak lehet felveszünk a napirendre, és Ruta úrral nem sokára egyeztetni fogunk. Most akkor egy kis rövid szünet után folytatjuk a következő napi rendi ponttal. Thank you, colleagues, for your patience. We can begin on point seven, which is Köszönöm, kedves kollégák! A hetes ponttal folytatnánk, vagyis eszmecsere Bernard Kezne francia belügyminiszter úrral. Nagyon örülünk, hogy itt van velünk a Libes szakbizottság ülésén. Kedves kollégák, ahogy önök is tudják, Keznöv miniszter úrnak nagyon szoros kapcsolatai vannak ezzel a szakbizottsággal. A PNR um, eszmecsere során eh, egyesével is találkozott a képviselőkkel, a koordinátorok ülésén is ott volt egy nagyon intenzív eszmecserén. Azért mondom el ezt, mert ő az egyik olyan miniszter, aki folyamatosan eszmét cserél az Európai Parlamenttel, méghozzá, igen, kényes kérdésekben. Mindannyian értékeljük azt, hogy időt szakít erre. Most beszélgethetünk ezekről a témákról, melyik téma éppen hogyan áll. Természetesen kontextusba is szeretnénk ezt helyezni, ugyanis ma fogunk szavazni a terrorizmus elleni küzdelemről szóló tanácsi kerethatározatról, a, itt van még a vízum felfüggesztési téma, a KALE i helyzet, amelyről már beszéltünk egy korábbi eszmecserén, csupa könnyű téma. Ezekről a témákról itt a szakbizottságban mindig beszélünk, és örülünk, hogy itt van velünk, és ezen eszmecsere során önnel is megvitathatjuk őket. Köszönjük, hogy az egyes képviselőkkel, szakbizottsági képviselőkkel ilyen szoros kapcsolatot ápol. Köszönöm, köszönöm, hogy itt van. Akkor egy 15 perces prezentációval kezdenénk, miniszter úr, utána pedig majd kérdésre és vitára fog sor kerülni. Üdvözöljük és köszönjük, hogy itt van, az önné a szó. Tisztelt szakbizottsági elnök úr, tisztelt Európai Parlament alelnöke, tisztelt képviselők, LIBE szakbizottság tagjai. Először is, tisztelt elnök úr, szeretnék köszönetet mondani, amiért itt fogadnak ebben a szakbizottságban, amelyben már többször is járhattam az elmúlt évek során. Nevezetesen többek között a francia fővárost 2015-ben gyászba borító cselekmények után lehetőséget adtak arra, hogy beszéljek, beszéljünk itt olyan kérdésekről, amelyekről igen, csak kellett beszélnünk, például a PNR kérdése, az Európai Unió külső határainak ellenőrzése. Örülök, hogy ismét itt lehetek, és ezekről a kérdésekről eszmét cserélhetek önökkel. Mm. Először is szeretnék közvetet mondani az összes képviselőnek, illetve az ön szakbizottságának a képviselőinek, amiért ilyen nagy szolidaritásról tettek tanúbizonyságot az országunkat 2015. januárjában, illetve 2016 nyarán ért támadások után. Gondolok itt a nidzai um, tragédiára, illetve Menyonvili két rendőr megölésére és a um, az egyik pap megölésére is. Ezek olyan öm, események, amelyeknek a során 900-an sérültek meg, tehát itt terrorista merényletekről van szó, amelyek igen kegyetlenek. Önök közül vannak olyan országok, amelyek állampolgárai szintén megszenvedték ezeket a merényleteket. Nagyra értékeltük az önök által nyújtott támogatást, és értékeltük azt is, hogy az Európai Parlament az éppen aktuális témák kapcsán, a háromoldalú egyeztetések során, a kezdeményezések által előre vitt olyan témákat, amelyek igencsak sürgősek voltak. A terrorista válsággal párhuzamosan migrációs válság is zajlik. Sokan érkeznek, több száz ezer ember az elmúlt 18 hónapban 2 millió ember érkezett az Európai Unió területére migránsként. Vannak, akik erőszak, üldöztetés elől menekülnek, nyomor elől menekülnek, és az Európai Unió területére érkeznek. Ez persze a terrorista, illetve a migrációs kérdés kettő külön téma. Van, aki politikai célok mentén összeköti ezt a két teljesen különálló témát. Mi nem kötjük össze ezt a két témát, még akkor sem, hogyha nagyon óvatosnak kell lennünk, és figyelnünk kell arra, hogy az Európai Unió külső határainak ellenőrzése lehetővé tegye azt a megfelelő biztonságot, amelyben be tudjuk fogadni azokat, akiket valóban üldöztetnek a származási országukban. Ez a két sürgős téma áll tehát előttünk, a migrációs válság és a terrorista válság. Ezen sürgős témák esetén nem elégedhetünk meg beszédekkel, nyilatkozatokkal, hanem a szavakat tettekkel, hogy kövessék, elköteleződésről tanúbizonyságot tevő tettek, hogy megmutassuk azt, hogy az Európai Unió képes ezekre a kihívásokra konkrét válaszokkal szolgálni az ütemterv, amelyet a pozsonyi EU csúcson fogadtunk el, ebbe az irányba megy, kedves hölgyeim és uraim, kedves képviselők. Ez az egyetlen mód, amelyel az európai állampolgárokat meg tudjuk nyugtatni, és be tudjuk nekik mm, mutatni azt, hogy amikor az Európai Unióról beszélünk, akkor nem szabad, hogy legyen távolság az EU-s szakpolitikák és az EU-s állampolgárok között. Az Európai Unió csak akkor tudja, kihívá- akkor tud a kihívásoknak megfelelni, hogyha az összes intézmény ugyanabba az irányba megy, ugyanolyan felelősséggel. Átlátható, transzparens, közvetlen együttműködésre van szükség a tanács, a parlament, a bizottság között konkrét lépésekre van szükség közös döntéssel kell a döntéseket meghoznunk, és a szerződések ki is mondják, hogy tárgyalásokat kell folytatniuk az intézményeknek egymással. Én francia belügyminiszterként szeretném, hogyha az intézményes párbeszéden még inkább túllépnénk, és közvetlen párbeszédek is lennének az európai, parla, az európai intézményekkel is. Ez történt akkor, amikor februárban, 2015 februárjában önöknél jártam, illetve most is pont erről van szó. Sürgős kérdések ezek, sürgős kérdések járnak most a fejemben, minden nap látom, hogy milyen súlyos, sürgős kérdéseket kell megoldanunk. Bízom abban teljesen, hogy az Európai Unió intézményei képesek a kihívásoknak megfelelni. Nagyon fontos előlépéseket hoztunk az elmúlt 18 hónapban, ez jól mutatja az intézmények jó munkáját. Szeretnék köszönetet mondani ezért az Európai Parlamentnek, amiért motorja, illetve konstruktív szereplője ezeknek a döntéseknek, tisztelt elnök úrnak is szeretnék köszönetet mondani. Először is szükség volt arra, hogy az Európai Unió külső határait teljesen biztonságossá tegyük. Szükség volt erre azért, hogy a terrorista cselekményekkel szemben védekezzünk, és kezeljük a migrációs hullámot, amely nem csökken. Egyébként, hogyha megnézzük, hogy a migrációs hullám ősszel, télen hogyan is alakult a földközi tenger térségében, akkor láthatjuk, hogy egy más kérdésre állunk szemben, mint tavaly. Tavaly ugyanis csökkent ilyenkor ez a migrációs hullám. Hogyha a szabad mozgást szeretnénk biztosítani az Európai Unión belül, akkor az Európai Európai Unión kívül hatásos, hatékony határellenőrzése van szükség. Örülök annak, hogy áprilisban egyességre jutottunk azon irányával kapcsolatosan, amely a PNR, az európai PNR-re vonatkozik. Ez nem volt egyáltalán könnyű döntés. 2015. februárjában még sok gyanakvás, sok kérdés merült fel a PNR-rel kapcsolatosan. Voltak olyan európai parlamenti képviselők, akik azt gondolták, hogy persze a PNR biztonságot rend, hogyha mindenki betartja, de a személyes adatok védelmének kérdését felveti. Szerintem jó egyensúlyra sikerült jutnunk, most már csak azt kell, hogy az összes tagállam úgy valósítsa meg a PNR-t, ahogyan abban megállapodtunk. Mi magunk is kidolgoztuk a PNR eszközünket, van is egy egységünk, amely ezzel foglalkozik, és amely megvalósítja a PNR eszközeinket ami az Európán belüli járatokat és a charter járatokat illeti. Itt a nyitott opciók mentén kell haladnunk, ugyanis hogyha ezt nem így tesszük, akkor nem lesz olyan hatékony a PNR, mint amilyennek kell lennie biztonsági szempontból. A második pont, amiről szeretnék beszélni, ez a Frontex, egy megerősített, kibővített határellenőrző és parti ellenőrző ügynökség, amelynek a keretében 1600 embert lehet mobilizálni. Ezt az eredményt rekordidő alatt, 6 hónap alatt sikerült elérnünk. Franciaország járul az egyik legjobban hozzá ehhez, az egy, ehhez a Frontexhez. Több száz ügynökkel támogatjuk a Frontexet. Ebben a témában már jeleztem, hogy Franciaország szeretne egy nagy közös gyakorlatot szervezni. A Thomas de Maizière német miniszterrel már erről egyeztetünk is. Szeretnénk megnézni, hogy a költségvetés, a tagállamok hozzájárulása, a megfelelő számú résztvevő valóban eléggé hatékonyá tudja tenni az ellenőrzéseket. Frontex, PNR és egy harmadik dolog a Schengeni, a Schengeni rendszer átdolgozása, amely megerősíti a külső határok ellenőrzését. Miért? Azért, mert Franciaország nagy fenyegetettségben él. Az Európai Unió külső határait a 2015-ös merényletek után meg kellett erősíteni. A mostani kontextusban erre valóban szükség van, egészen addig, ameddig a biztonsági kontextus miatt erre szükség van. Kivételes migrációs nyomás nehezedik ránk, és ebben a kontextusban szeretnék köszönetet mondani az Európai Uniónak, amely visszaállította a külső a kusodorok véleményét meg, megerősítette, és így a mostani biztonsági helyzetben lehetővé tette a külső határok szisztematikus ellenőrzését. Remélem, hogy év végéig sikerül ebben a szövegben is egyességre jutni. Franciaország kész a kompromisszumra, tudom, hogy az önök szakbizottsága is egyetért ezzel. Ez a lépés, ez az intézkedés előrelépés, pozitív előrelépés, de szeretném azt is kiemelni, hogy ezek az új elemek még nem elegendőek ahhoz, hogy a sürgős helyzetet kezeljük, ezt a mostani sürgős helyzetet. Még messzebbre kell mennünk, és még gyorsabban. Franciaország egyébként mindent megtesz, amit csak tud a biztonsági és migrációs kérdések kezelésében. Franciaország az elmúlt, Franciaország kormánya az elmúlt 18 hónapban mindent megtett azért, hogy a mostani biztonsági helyzetet, soha nem látott biztonsági helyzetet megfelelően kezelje. Például 20%-kal mm, növelte az információs szolgálatok költségvetését, és van is egy törvénykezés, amely a titkosszolgálatokra vonatkozik, és amely terrorizmus elleni intézkedések esetében felhasználhatja a titkosszolgálatokat Gondolok itt a 2014. november 13-ai törvényre, amelyel lehet blokkolni bizonyos internetes oldalakat. A, az, EU, a, az Egyesült Államok beli um, hollap ez egy igen érdekes eszmecsere volt. Van egy közigazgatási rendőrség is, amely képes a közös jog betartása mellett magas biztonsági szintet biztosítani. Nem szeretnék nem beszélni a szükségállapotról. Tudom, hogy felmerülnek itt az önök szakbizottságában kérdések. A szükségállapotot azért vezettük be, hogy meg tudjuk előzni a merényleteket. Az administratív rendőrség, a a házkutatásokkal foglalkozik, illetve a házi őrizetekkel, és az adminisztratív bírónak a hatáskörében, illetve égisze alatt cselekszik. Amikor alapvető szabadságjogokról van szó, akkor fontosnak, ki, fontosnak tartom kiemelni, hogy több rendelet, több törvény is biztosítja a az alapvető jogokat. Még az adminisztratív bíróság is feltett kérdéseket a szükség állapottal kapcsolatosan. Ez is azt mutatja, hogy a bírónak igenis van hatásköre. A szükségállapotban bevezettünk házkutatási intézkedéseket, amelyek lehetővé tették, hogy lefoglaljunk fegyvereket, és elfogjunk olyan egyéneket, akik például múlt héten is erre került sor, akik merényleteket terveztek. Múlt héten is lefoglaltunk fegyvereket, illetve előállítottunk egyéneket is. Tisztelt elnök úr, ami a migrációs helyzetet illeti, beszéltem erről itt az előbb a határellenőrzés kapcsán. Szeretnék néhány döntése is felhívni, szeretnék pár döntést is kiemelni. Kale például sok kérdés merül fel Kaléval kapcsolatban. Nagy műveletet hajthatunk végre Kaléban, erről is szeretnék egy pár szót szólni. Először is menedékjog, menedékpolitika. Véleményünk szerint, hogyha szeretnénk megadni azok, a menedékjogot, akik valóban jogosultak erre az országunkban, akkor ahhoz ki kell toloncolnunk azokat, akik nem jogosultak a menedékjogra. Vagyis csökkentjük a a menedékjogi kérelmek kezelésének időpontja, idő határát, határidejét. Így olyan feltételeket tudunk teremteni, amelyben emberséges körülmények között lakhatnak a menedékjogi kérelmet benyújtott emberek. Ebből a szempontból növeltük az OFI és az OFPRA kapacitásait, és 18 hónappal ezelőtt még 24 hónap volt ennek a kérelemnek a megvizsgálási határideje. Most már csak 14 hónap szeretnénk, hogyha 9 hónap lenne nem sokára. A kormányunk nagy eredményeket tett le az asztalra, és szükség lakásokat is, szükség befogadó állomásokat is kialakított, nem csak a migránsok számára, hanem a legkiszolgáltatottabbak számára is. Tehát a kapacitást bővítettük, a határidőket csökkentettük, és méltó, méltányos körülmények között toloncoljuk ki azokat, akik nem jogosultak menedékjogra. A határokat ellenőrizzük, és a határ ellenőrzésen természetesen visszafogadunk is, 150 ezer embert fogadtunk vissza 2015 óta, hogyha ezeket a számokat megnézzük, akkor láthatjuk, hogy kiegyensúlyozott politikát folytatunk, befogadjuk azt, aki erre jogosult, és kitolonzoljuk azt, aki erre nem jogosult. Engedjenek meg egy pár szót Kálival kapcsolatosan. Több tíz éve Káléban, a partoknál régen pedig Szentgetnál is, migránsok gyülekeznek, mindenképpen át szeretnének jutni az Egyesült Királyságba, úgyhogy nem kérnek menedék jogot Franciaországban. Ebben őket embercsempészek senkítik, segítik. Őket nem szeretnénk, hogy embercsempészek kezére hagyni, 20%-nyi embercsempész rendszert sikerült 2015 óta leszámolnunk, és Keléban belső erőket, belső rendőrségi erőket vonultattunk fel. A második elem, amelyre ki szeretnék térni, az az, hogy ha valaki mindenképpen el szeretne menni Angliába, és nagyon nagy összeget fizetett már az embercsempészeknek, de nem mehet át, mert egy régi eh, igazságügyi kérdés miatt, eh, mint a Tuké eh, miniszter által aláírt egyességre gondolok. Franciaország, hogyha aláír egy egyezményt, akkor persze be is tartja őket, hiszen hogyha nem így lenne, akkor az azt jelenteni, hogy felelőtlenek vagyunk. Tehát úgy döntöttünk, hogy ezeket a, ezeknek az embereknek menedékjogot kérünk mi Franciaországban, ahelyett, hogy az embercsempészek átsegítenék őket Angliába. Őket központokban szállásoltuk el, méghozzá úgy, hogy eldöntöttük, hogy felszámoljuk a Kalei, Kalei ö, tábort. 13 ezer ember, sikerült több mint 400 befogadó állomáson elszállásolnunk, a fiatalokat pedig külön fiataloknak, gyermekeknek működtetett befogadó állomásokon szállásoljuk el. Mindezt a Dublini rendszernek megfelelően. Ezeket azért mondom, hogy lássák, hogy Franciaország 13 ezer embert fogad be befogadó állomáson, befogadó állomásokon, ebből 2000 fiatalkorú. Azt kérem a britektől, hogy ők is vállalják a saját részüket, ugyanis olyan migránsokról van szó, akik az Egyesült Királyságba szeretnének átjutni. Mi az értékeink, elveink mentén befogadjuk őket, de a 2000 fiatalkorút a brit hatóságoknak kell befogadniuk. Köszönöm az ír parlamentnek és hatóságoknak, amiért megszavazták, pedig egyáltalán nem volt ez számukra kö- kötelező, tehát megszavazták azt a döntést, amely szerint a következő hónapokban 200 fiatalkorút fognak tőlünk befogadni. Egy pár záró gondolat, lássuk, hogy mi történik Görögországban, és mi a helyzet az áthelyezéssel. Az áthelyezési mechanizmust nagyon szeretnénk, hogyha működne. Franciaország az áthelyezettek két harmadát fogadta be a hotspotokból az elmúlt hónapokban. Szeretnénk, hogyha ez a munka folytatódhatna, és európai szolidaritás megvalósulhatna. Ami az áthelyezést, áttelepítést illeti, 4200 befogadóállomásunk működik, nagyon sok embert fogtunk, fogadtunk el, több mint 270 ezer embert, és Görögországból is több száz embert befogadtunk. Ezt azért mutatom, mondom, hogy lássák, hogy Franciaország Kaléban is és máshol is megvalósítja a politikáit. Szeretnék néhány vízummal kapcsolatos témát is érinteni. A vízumliberalizáció csak akkor elképzelhető, ha van záradék számunkra, hogyha nincs záradék, akkor az azt jelenti, hogy ezek a politikák, ez a politika ellenőrzés nélkül valósul meg, vagyis a szabad mozgást, az európai intézmények alapelveit kérdőjelezzük meg, tehát záradékra szerintünk mindenképpen szükség van. A vízum liberalizáció esetén olyan országoknál, akik erre igényt tartanak. Nagyon támogatjuk az ETS programot, amelyel biztosítani lehet a jelenlegi helyzetet, ami a terrorista kockázatokat illeti, hogyha a bejöveteli, kimeneteli áramlatot nem ellenőrizzük, akkor a biztonsági szint jelentősen csökkenhet, és hatalmas kockázatoknak tehetjük ki az egész Európai Uniót, olyan kockázatoknak, amelyek az állampolgár, ahhoz vezetnek, hogy az állampolgárságok is megkérdőjelezik a szabad mozgás fenntarthatóságát. Szeretném azt is elmondani, hogy az a terrorizmus elleni harccal nagyon komolyan foglalkozunk, a fegyver használat ellen is küzdünk. Az IMCO szakbizottságban a félautomata fegyverrel kapcsolatos javaslat túl liberális szerintünk, hiszen főleg, hogyha megnézzük, hogy a terrorista csoportok hogyan használják a fegyvereket. Ez túl rugalmas és túl liberális ez a javaslat. Ezeket a fegyvereket ugyanis bizonyos országokban biztonsági célokra használhatják maguk az, maguk az állampolgárok is, és így felmerül a kérdés annak, hogy hova kerülnek ezek a fegyverek, elkerülnek-e esetleg terrorista csoportokhoz. Elnök úr, nem szeretnék tovább beszélni, gondolom lesznek majd még kérdések is. Szerintem rendkívül hasznos, hogy ez az eszmecsere megvalósul, és együtt tudunk beszélni ilyen témákról. Thank you very much, Minister. Uh, Köszönjük szépen, miniszter úr, köszönjük szépen, hogy ilyen széleskörűen kitért a különböző témákra. Nagyra értékeljük, hogy eljött a mai napon hozzánk. Hát úgy tűnik, hogy minden egyes jelenlévő képviselőnek van kérdése, de azért jelentkezze, ha még valaki szeretne, mert aztán lezárom a listát. Tehát legalább 13-14 kérdés lesz. Mindenki ott van a listán? Mindenki ott van. Azt kérném, hogy mindenki körülbelül egy percben kérdezzen, amennyiben az lehetséges, és akkor meg is tudjuk majd hallgatni a miniszter úr válaszait. Jó, kicsit több, mint egy perc, hogyha nagyon muszáj. Ezt különösen a franciáknak mondom, Zsirárnak, hogyha nagyon muszáj, akkor lehet egy picit többet beszélni, mint egy perc. Nincs itt minden koordinátor, úgyhogy olyan sorrendben lehet hozzászólni, ahogy jelentkeztek. Diaz de Mera képviselő az első, tessék. Elnök úr, köszönöm a szót. Köszönjük a miniszter úrnak is, hogy eljött. Örülök annak, hogy viszonylag rendszeres vendégünk. Először is szeretném őt maximális szolidaritásunkról biztosítani. Lenne egy igen fontos és különleges kértés, ami szerintem Franciaországnak problémát okoz. Ez a vízumokkal kapcsolatos felfüggesztés, és a kölcsönösség, ez az 539-es rendelet. Na most, miniszter úr, én vagyok az előadója annak a jelentésnek, amely erről a témáról szól, és mindenképpen ragaszkodni fogunk a parlament társ jogalkotói szerepéhez. Nem engedjük, hogy csökkenjen a szerepünk. Aztán pedig a felfüggesztési mechanizmus kapcsán Gondolom, hogy mindenki tudja, hogy trialógus formájában zajlik a tárgyalás. Tehát az elnökséggel, tanácssal kell együttműködnünk, de én úgy gondolom, hogy csak és kizárólag a soros elnökséggel tárgyalhatunk, hiszen ez a szokásos eljárás. Sajnos most egy kicsit elakadtak az ezzel kapcsolatos tárgyalások, reméljük, hogy el tudunk mozdulni majd a holdpontról. A felfüggesztési mechanizmus, illetve a bizum liberalizáció kérdése egy kicsit leállt, itt van Koszovó, Ukrajna, és egyszerűen nem születnek meg a megoldások. Úgyhogy nem is tudom, hogy mi történik, hogyha ezen a héten sem jutunk előre. Az árnyék jelentéstevőkkel ezen a héten fogok szervezni egy ülést, és amennyiben Franciaország hajlandó elállni a blokkoló szerepétől, akkor tudnánk erről szavazni, és akkor a plenáris elé kerülhetne a szöveg decemberben. Ez lenne az a pozitív forgatókönyv, amit várnánk Franciaországtól. A származás és származási ország kérdésében is még döntenünk kell, és reméljük, hogy az utolsó olvasatot így be tudjuk majd fejezni. Úgyhogy miniszter úr, várjuk, hogy ez a blokkoló kisebbség végre feloldódjon, hiszen ez Franciaország miatt van így. Még egyszer kérnék mindenkit, hogy egy percben kérdezzen. Zipel asszony. Igyekezni fogok, igyekezni fogok. Németül beszélek. Miniszter úr, ön a rendkívüli állapotról szólt tudtommal csak az a rendkívüli állapot addig tart, amíg a rendkívüli helyzet fennáll. Van-e hely, terv arra, hogy a rendkívüli helyzetet megszüntessék, és így az állapotot is? Több embert lefogtak, aki ö, terrorista cselekményt tervezett, mondja. A rendkívüli állapot ki mondása óta hány terrorista gyanús szemét fogtak el, engedtek újra szabadon, hány esetben kezdődött eljárás ellenük, hányat ítéltek el terrorizmus alapos gyanújával közülük. És a fegyverek kapcsán milyen fegyvereket használtak, találtak, és hányat? Kicsit zavart abban, amit elmondott a Frontexről. Én egyetértek azzal, hogy határainkat őrizni kell, de azt is tudjuk, hogy eddig mindedig nem sikerült az új Frontex ügynökség, amelyet már másképp hívnak esetében, a megfelelő ö, operatív létszámot ö, megteremteni, és a tagállamok még mindig nem küldték a kontingenseiket el Görögországba a Frontex megerősítésére, Ezen belül kérdezem, hogy ön szerint, lehet, hogy fordítási hibáról van szó, mit értsünk Frontex manőver alatt, mi a célja az úgynevezett Frontex manővereknek, amelyekről ön beszélt? Kaléval kapcsolatban jó, hogy most a tábort felszámolták. Ön is említette, hogy már több évtizede létezett ez, Csirályban legalábbis. Lehet, hogy már hamarabb el kellett volna foglalkozni a kérdéssel, és nem hagyni idáig nőni a dolgot, és addig várni, míg az, az Egyesült Királyság végre befogad néhány menekültet, de érdekelnének a részletei annak, hogy hova, milyen helyszínekre szállították el az ott lakókat, Franciaországon belül, és javul a kapcsolat az Egyesült Királysággal az átvétel ügyében, például a családegyesítések kapcsán, hiszen sok család ketté szakadt. Cecilia Wikströmnek adok szót. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, miniszter úr. Nagyon proaktív, amikor a biztonságpolitikai kérdések van szó, ezt látom, és különösen amióta a párizsi támadás megtörtént, Franciaország nagyon gyorsan reagált, európai együttműködésbe kezdett, és még ha frakcióm nem is ért egyet mindig minden szempontból ezekkel az intézkedésekkel, a hatékonyságuk vitathatatlan, és a migrációval Franciaország most érdemben foglalkozik, és itt lenne az ideje, hogy Európa is így tegyen. Én a Dublini rendelet előadójaként nagyon figyelmesen hallgattam, amikor a visszatoloncolásról volt szó, de amikor a szolidaritási mechanizmus és a kvóták ügye kerül sorra, akkor mintha akadozna a rendszer enyhén szólva. A relokáció nem működik. Szeretném az ön személyes véleményét hallani arról, hogy Franciaország mit vállalt, mit tesz, mit vár a közös megközelítéstől. Meggyőződésem, hogy Franciaországot nem lehet semmire sem kényszeríteni, de másfelől önöknek is, mint más tagállamoknak is érdeke talán egy magasabb szintű együttműködés és a Schengeni térség megvédése. Zipel kolléganőm is említette ezeket a rendkívüli sürgősségi szabályokat. Ezek kapcsán kérdezem, hogy az Európa Tanács mindössze három országa ö, függesztette föl az emberi jogokban vállalt kötelességeit. Franciaország, Ukrajna és Törökország, furcsa, hogy Franciaország ehhez a hármashoz tartozik, Említette ugyan ezt a dolgot, de ön szerint meddig tartható fönn ez a jogállamisággal nem összhangba hozható ideiglenes intézkedés? Megköszönni, hogyha erre kitérne, és a legfrissebb hírek, ugye állítólag a francia kormány, leendő kormány kezd összeállni, sok sikert kívánok önnek bármilyen szerepe is legyen ebben a folyamatban. Bármi is történjék, három percnél több nem áll rendelkezésre, a válaszadásra sajnos miniszter úr. Verzsi asszonynak adok szót. Miniszter úr, üdvözlöm körünkben, és köszönjük, hogy eljött a migrációs kérdésre szeretnék koncentrálni, és nem hinném, hogy Franciaországban migrációs válság lenne, ha a 2015-ös, 2016-os adatokat nézzük, sőt 2014 óta tulajdonképpen még csökkenést is megfigyelhettünk, és Franciaország azon hat ország közé tartozik, amely körülbelül 30%-os aránynál áll, tehát így kell nézni azokat az erőfeszítéseket, amiket Franciaország tett az áttelepítés tekintetében. Mindazok a számok, amiket hallunk, ezeket mindig kontextusba kell helyezni, Franciaország az egyik legnépesebb ország itt az Európai Unión belül, tehát ezt is figyelembe kell venni Franciaország erőfeszítéseinél. Aztán itt van a keléi helyzet, én nem értek egyet az ön optimizmusával, miniszter úr. Még az október 27-i levele után sem, ami a kiskorúak helyzetéről szólt. Úgy gondolom, hogy nagyon sok ígéretet kaptak a gyermekek, többek között a családegyesítés kapcsán, de a legtöbb ilyen ígéretet egyszerűen nem tartották be, míg Kaléból eljutottak valamelyik táborba, és sokan egyszerűen eltűntek, és azt sem tudjuk, hogy hol vannak. A menedékkérelmek leadásakor sok esetben újra kell kezdeni, és újra kell csinálni mindazokat az eljárásokat, amelyeket már Kaléban megtettek, hogy akkor ők most ugye Dublininak számítanak, vagy nem Dublinnak. Szerintem minden esetben sérülnek a jogaik. Gondolom, hogy ismeri azt az ügyet, amit most szeretnék megemlíteni, Barker ügyét Szudánból, aki a déli részről érkezett, ahol polgárháború van, és annak ellenére, hogy a nagyobb civil szervezetek többek között az Amnesty is felhívta erre a figyelmet, mégis visszaküldték őt a saját származási országába, és úgy tűnik, hogy több szudánira is ez a sors vár, pedig 2015-ben az Emberi Jogi Bíróság elítélte Franciaországot ebben a tekintetben. Úgyhogy a Hoya völgyben mindenképpen aggasztónak találom a helyzetet, senki sem foglalkozik a gyermekekkel, és úgy tűnik az egyetlen dolog, amit tesznek, hogy bíróság elé állítják azokat, akik segíteni próbálnak nekik. Köszönöm szépen, miniszter úr. Nem is kell felvenni a fülhallgatóját. Köszönöm szépen, hogy itt van. Nagyon sok témát megemlített. Én néhány részletre szeretnék kitérni a politika kapcsán, illetve elmondanám, hogy az illegálisok visszatérésével kapcsolatban milyen fenntartásaim vannak, és aztán itt vannak a félautomata fegyverek, illetve a vízum liberalizáció, amiről szintén beszélt. Megpróbálok bent maradni az időben, hogy, a, hogy megmutassam, hogy a francia képviselők példát tudnak, példát tudnak mutatni. Nézzük először is a terrorizmus kérdését. Ön szerint az elmúlt évben hány terrorista cselekményt sikerült megakadályozni Franciaországban. Másodszorban pedig szeretném a pontos számadatokat megtudni, hogy szír és iraki támadók milyen számban vagy milyen arányban tértek vissza, valamint a szír menekültek kapcsán szeretném megkérdezni, hogy önök szerint illetve ön szerint van-e becslés arról, hogy mekkora százalékuk van kapcsolatban terroristákkal? A PNR-ről nagyon hosszú vitát folytattunk itt a parlamentben, és a francia sajtó legutóbb azt írta, hogy a PNR végrehajtásában késlekedünk, Franciaország késlekedik legalábbis az Egyesült Királysághoz képest, akik ezt rendkívül gyorsan végrehajtották. Amennyiben ez így van, akkor kérném, hogy ezt magyarázza meg. Dupré, úr, köszönöm szépen. Köszönjük, hogy itt van a mai napon. A PNR kapcsán Ortefő úr kérdését szeretném elmondani, amely arról szól, hogy a PNR kapcsán Franciaország nem túl jól teljesít, de úgy tűnik, hogy összesen három ország van, amelyik jól teljesít, azért ezek az óriási késlekedések szerintem eléggé aggasztóak. A Schengeni Kódex hetedik cikke kimondja a szisztematikus ellenőrzésekre vonatkozó szabályt, de azok az intézkedések, amikről most beszélünk, az derogációt engedélyez 6 hónapra, amely akár 18 hónapig is terjedhet a szisztematikus ellenőrzés kapcsán ugye a forgalom miatt lehet 6-18 hónapos eltérés, és szerintem elég furcsa, hogy ez az egyetlen kritérium, és nem pedig például a biztonság. És a francia kormányt engedje meg, hogy egy kisebb kritikával érintsem, ugyanis a statisztikák azt mutatják, hogy a személyi igazolvány a leginkább hamisított igazolvány, és Franciaországban nincs is chip, a személyi igazolványban. Ez így van? Amennyiben ez a leghamisítottabb dokumentum, akkor ezt jobban kellene védeni. És akkor most nézzük a félautomata fegyvereket. Tudjuk, hogy a terroristák ilyen fegyvereket használtak, ezek evidenciák, ez tény. Minden olyan fegyver, amit felhasználtak, ahhoz a fekete piacon fértek hozzá mindenképpen több bizonyítékra van szükség. Ne úgy hozzunk meg intézkedéseket, hogy csak a közvéleménynek akarunk tetszelegni ezzel, hanem gyűjtsünk bizonyítékokat. Monsieur. Gomes asszony, miniszter úr, szolidáris vagyok önnel, de azért rákérdeznék néhány intézkedés hatékonyságára. Például a PNR adatok kapcsán. Ön azt mondta, hogy itt ezek Uh, on contrôle les vols privés qui viennent par exemple à... És a magánrepülő kapcsán például ki ellenőrzi, hogy Nidzában vagy nálunk Kaskásban milyen repülőgépek szállnak le, és mit szállítanak, mondjuk adásnak szállítanak-e valamit. Azzal egyetértek, hogy a fegyverekről szóló irányelvel foglalkozni kell, illetve az ötödik pénzmosás elleni irányelvel. De szerintem még több információra lenne szükségünk, mint hogy ezt az előttem szóló kolléga is elmondta. Ugyanis szerintem elég keveset tudunk, például a feltöltő kártyák kapcsán. A kérdésem az lenne, hogy itt vannak ugye ezek a szegény migránsok és szegény menedékkérők, és aztán ott vannak a gazdagok, akik kapnak aranyvízumot, és bármit megtehetnek. Ez korrupció. Ez kétszínűség és korrupció. Szerintem erről is beszélnünk kellene, mert ezzel egyáltalán nem védjük a határainkat, és nem lépünk fel a szervezett bűnözés ellen hogyha lennének a migránsok számára normális belépési lehetőségek, akkor legalább az ember csempészek zsebét nem tömnénk tele pénzzel. És a terroristák kapcsán pedig nem a terroristák kezére hajtjuk azokat a gyermekeket, akikkel nem foglalkozunk, akik valamilyen táborban vannak, és rettenetes körülmények között élnek, őket nagyon könnyű lesz radikalizálni. Hogyha már a radikalizáció megállításáról beszélünk, akkor ezekkel a gyermekekkel kellene valamilyen normális módon bánni, és a börtönökben is természetesen nagyon fontosak a radikalizációt megállító programok. Miniszter úr, a csártájáratok kérdése benne van, a szövegben, vagy csak opció? Vagy benne van a végleges szövegben? Ez egy minket foglalkoztató kérdés, a pontosság kedvéért. Intfeld asszonynak adok szót. Köszönöm. Üdvözlöm miniszter urat. Sophie Intfeld nem ismeretlen a francia média számára, azt hiszem. Sok kérdésem van, amit föl szeretnék önnek kedni, tenni főleg a PNR irányelv alkalmazására kapcsolatban. Meglepett az a nyomás, ami a parlamentre nehezedett ebben az ügyben, és miután megszavaztuk, utána mintha elmúlt volna a sürgősség, a végrehajtás sürgőssége, nem értem, hogy miért van ez így, második kérdésem. Mindenki tudta, hogy az alapvető probléma nem az a személyes adatok hiánya, hanem az, hogy nincs információ csere. És mindmáig ez a helyzet, a legnagyobb gond. Szeretném megérteni, és egy kicsit többet tudni arról, hogy ön megfelelő nyomást gyakorol-e, vagy önök megfelelő nyomást gyakorolnak-e az USA-ra a, a, a tekintetben, hogy ők is bocsássanak rendelkezésre információkat kötelező módon, ami hagyja ezt a frakciónk is ösztönözni utolsó előtti kérdésem. Ön említette az Európa által is látható személyes adat szivárgást. Ugye 600 oldalas anyag kurzál, és évek óta állítólag nem sikerült ezt a szivárgást megállítani. Tehát nem ilyen típusú adatcserére gondolunk, ugye. Ami a személyes szabadságot illeti, pedig azt szeretném kérdezni, hogy a francia kormány kész arra, hogy nyomást gyakoroljon és vitát folytasson az Európai Parlamenttel arról, hogy az alapértékek, alapjogok mennyiben és mennyire érvényesülnek Franciaországban és ezt a kérdést a tanács előtt is hajlandók lennének-e megvitatni. Zsoli asszony. Köszönöm, elnök úr, köszönöm miniszter úr, miniszter úr, hogy itt van, és megosztja velünk a gondolatait. Október 30-án visszalépett attól, hogy egy nagy um, új lenyomat adatállományt hozzon létre, amely az összes francia adatait tartalmazna, vagyis több 10 millió ember adatait. Ez a rendelet, amelyet végül támogatott, nem gondolja, hogy esetleg ellene megy az Európai Uniós személyes adatvédelmi jó, ö, törvényi rendelkezéseknek és az arányosság elvének? a csalás elleni harc területén más technikák is a rendelkezésünkre állnak, például a chip betétele a személyigazolványba. Ezeket a lehetőségeket esetleg megvizsgálta. Én, mint francia nagyon, én franciaként nagyon rosszul élem meg azt, hogy Erdogan a francia szükségállapottal tudja igazolni a török szükségállapotot. Szeretném erről is megkérdezni, mi a vélemény ennek a kapcsán. Nagyon köszönöm, Wimberg asszony. Tack, herr miniszter. Tisztelt miniszter úr! Olyan világban élünk, ahol nem lehet kizárni a terrorcselekményeket, ugyanakkor mi az emberek szabad mozgását, nyíltságot akartunk. De hát ez a helyzet. És az igazság, hogy Franciaországban jobb, jobban biztonságban értem, érzem magam, mint egyes más európai országokban, amióta a biztonsági szintet emelték, örvendetes, hogy Strasbourgban is sikerült időben elfogni hét terrorcselekmény tervező szemét. A fegyver irányelv az ön elmondása alapján hatékonyan segíthet a terrorizmus elleni harcban. Ugye a, a vadászfegyverek és a lőfegyverek, egyéb lőfegyverek megkülönböztetése fontos. Ugye a terroristák nem szoktak vadászfegyvert használni, tehát ezekre lecsapni teljesen fölösleges. A sportfegyverek ugyanígy nem érintettek. Jó, hogy a Kaléi dzsungelt most felszámolták, és szétosztatták az ott lakókat, de bármikor, bárhol újra képződhetnek ilyen kalék, nem csak Franciaországban, Németországban, Hollandiában, sőt képződnek is, és Olaszországban is vannak ilyen foltok, ugyanazok az emberek újra meg újra bejönnek, akiket kitoloncol Olaszország, egyébként főleg a francia határon. Ezért kérdezném, hogy hogyan működik az együttműködés az olasz hatóságokkal a terrorizmus elleni harcban Sajnos Franciaországban nagyon sokan radikalizálódtak. Remélem, hogy az elrettentés stratégiája most ezt visszaszorítja ezt a trendet. Két embert tudok még meghallgatni. Miniszter úrnak el kell mennie. Lübret úr és aztán Stevens Lübret úr. Nem Breton úr vagyok. Franciaország Líbiában és Szíriában is részt vett a háborúban. Ön kreálta a migrációs problémát. A, a bukás is európai Schengen, PNR, határellenőrzés, ezek az intézkedések nem akadályozták meg a terroristákat abban, hogy cselekményeket, merüléteket kövessenek el. A többi terrorista pedig ö, Franciaországban továbbra is ö, tevékenykedik. Ön mindkét esetben Franciaországban és Európában is egyáltalán nem bizonyult hatékonynak. Éppen ezért erősítettük meg az európai ö, határokat. Ma ugyanezen az úton haladunk tovább, következő februárban pedig lehet, hogy Törökország vízum liberalizációt kap, 80 millió török, Szíria, Irak, stb. Ami az utolsó mm, témát illeti, vagyis a fegyvereket, itt gondolok szegény vadászokra, ahol a kap tönkretette a tájainkat, ott most tönkre fogjuk tenni a fegyveripart. Ő nem akar Schengenből kilépni, sőt, Schengen meg akarja erősíteni, de hát szerintem látni kell, ami nyilvánvaló. Éppen ezért tennék fel egyetlen egy kérdést. Mikor akarja miniszter úr végre meghallgatni a népet, a népet, aki Franciaországban szeretne újra biztonságos körülmények között élni. Stevens asszony, az utolsó kérdés, kérem legyen rövid. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, köszönöm, hogy időt szakított ránk. Két rövid kérdésem lenne. Hogyan Hat most a Kalei dzsungel feloszlatásra más helyekre, és milyen tanulságokat lehet levonni a fellépésből. Folyt, kezdjem újra? Második kérdésem. Franciaország nem csak a migrációs válsággal szembesül, hanem sajnos a belső terrorizmus is továbbra is fenyegetés. Established after the November 2015 Paris. 2015-ös Párizsi támadások után új együttműködés jött létre Franciaország és Belgium között, és titkosszolgálati adatokat most már cserélik, és úgy tűnik, hogy ennek van hatékonysága. Sok ö, siker járt ez az adatcsere, de ön személyesen hogy érzi, hogy mi működött jól, és mi működhetne jobban? Köszönöm. Köszönjük, kollégák. Nagyon sok kérdést kapott miniszter úr, és egyik sem érdemtelen. egy néhány percet ráhúzhat a válaszra, ha kíván. Köszönöm, elnök úr, elnézést nem tudok minden kérdésre válaszolni. Nagyon szívesen maradnék, de hát az önöknek lenne szenvedés. Egyrészt, másrészt pedig vissza kell mennem még Párizsba, úgyhogy előre is elnézést kérek, hogyha valamire nem tudok válaszolni, akkor nagyon szívesen válaszolok majd írásban az elnöküknek, aki majd eh, eljutatja önökhöz a írásbeli válaszokat. De azért megpróbálok a lehető legrészletesebben válaszolni minden kérdésre. Először is a vízumliberalizációval kapcsolatosan, a záradékkal kapcsolatosan mi Franciaország álláspontja. Franciaország nem blokkolja ezt a kérdést. Franciaország e, e, egészen egyszerűen azon a nézőponton, amelyiken van, és amelyiken nincs egyedül, próbálja az Európai Unió elveit érvényre juttatni olyan keretben, amely figyelembe veszi a kockázatokat amelyek a vízumliberalizációt kísérik, hogyha nincsenek megelőző intézkedések, óvintézkedések, hogyha nincsenek olyan intézkedések, amelyekkel élni kell, hogyha esetleg erre szükség van, és a helyzetet nem tudjuk megfelelően kezelni. Hogyha nincs szabályzási elem Európában, akkor mi történik, hogyha nem sikerül a helyzetet kezelni? Hát akkor a populizmus nem csoda, hogy előre tör, itt hallhattam a teremben populista kijelentéseket. Hogyha szabályokat hozunk, akkor szabályozásra is szükség van. Az Európai Unió a vízumliberalizáció tekintetében Törökországgal, Grúziával, Koszovóval is öm, folytatott tárgyalásokat. Meg kell néznünk, hogy a döntések milyen következményekkel járnak közösen, hosszú távon kell elmagyaráznunk a közvéleménynek, hogy a nagy terrorista fenyegetettség, a nagy migrációs nyomás között miért is akarjuk a már eleve törékeny területünkre beengedni beengedni harmadik, állampolgár, harmadik országbeli állampolgárokat úgy, hogy nem hozunk megfelelő szabályokat. Egyre nagyobbak a bírálatok hogyha az Európai Unió egyrészt szabad mozgásra ad lehetőséget, de nincs megfelelő védőzáradék, akkor nagy lesz a szakadék az intézmények és az emberek között, és ez a szakadék egyre csak mélyül. Franciaország nem ezt szeretné, éppen ezért mi, de nem csak mi, hanem Thomas de Maizière és más országok képviselői és egyetértenek abban, hogy a liberalizációs folyamatot, a vízumliberalizációs folyamatot jobban keretek között kell kezelni. Áprilisban el is küldtünk egy javaslatot, amely a záradék szerint amely olyan záradékot javasol, amely bizonyos feltételek esetén felfüggeszteni a vízumliberalizációt. Ez nem arról van szó, hogy Franciaország hirtelen blokkolna mindent, nem, ez egy 2013-as intézkedés, amely szerintünk nagyon nehéz kritériumokat javasol, és nagyon merev ez a keret. Nem is, javas, nem is használták az eddigi vízumliberalizációs tárgyalásoknál. A mi javaslatunk ennek a szövegnek a lazább, a fellazítása lenne. A tanácsban objektív kritériumok, gyors vizsgálat, ezek kerültek elő, és a vízumliberalizáció felfüggesztése, hogyha erre szükség van. A mostani tárgyalások, amelyeket folytatunk a bizottság Magyarországgal a háromoldalú egyeztetések keretében már ezeken a fontos területeken előre lépéseket mm, hoztak. Köszönöm az önök kompromisszumkészségét. Itt nincs szó francia pszichorigiditásról, egészen egyszerűen a mi nézőpontokat képviseljük a háromadaló egyeztetésben, és ez jelent meg közös álláspontra van szükség, hogyha ezt sikerül elérni, akkor annak nagyon fogok örülni. Szipel asszonynak és más képviselőknek szeretnék mondani egy pár szót a szükségállapotról és Keléről, ami először is a szükségállapotot illeti. A szükség a szükségállapottal az állam egyoldalúan nem sérti meg a jogállami kereteket szoktam ezt olvasni, de hát nem ez az igazság. A franciaországi szükségállapot egy 1955-ös törvényi eszköz, amelyet átdolgoztunk, amikor a merényletek, a novemberi, 2010 novemberi merényletek után intézkedésekre volt szükség. Ez 1955-ös törvény, tehát semmiképpen sem egy egyoldalú diszkriminatív önkényes rendszerről van szó, hanem a francia jogi keretben létező, létező jogi lehetőségről, amelyet akkor alkalmazunk, hogyha arra valóban szükség van. Tehát küszöbön álló veszély kell ahhoz, hogy a szükségállapotot bevezessük. A cél pedig az, hogy a franciákat megvédjük a terror fenyegetettségtől közben pedig a jogot meg jogot betartjuk és tiszteljük. A szenátus és a nemzetgyűlés döntött úgy, hogy a szükségállapotot állandóan ellenőrzik. A parlamenti képviselők a francia prefektúrákra látogatnak, hogy megnézzék, hogy a, az ügyészek, az államügyészek hogyan tartják be a szükségállapotot. A francia parlament, a francia parlamentben zajló viták dinamikusak és hangosak, pont úgy, mint itt az önök szakbizottságában. Jó is ez így, ugyanis a szükségállapotra, szükségállapothoz szükség van a parlament hozzájárulására. Ami a bírói hatóságot illeti, Franciaországban a bíró valóban a alapvető jogok fölött örködik az adminisztratív bíró, ugyanúgy, mint bármi, másmilyen másik bíró Franciaországban. Azok a döntéseket, amelyeket mi hozunk, azokat a bírók megfelelően ellenőrzik. Megvalósítjuk ezeket az intézkedéseket, és megfelelő ellenőrzés mellett zajlik mindez, a jogo, jogok, elvek betartása mellett. Az államtanács a végrehajtó hatalom által hozott ö, döntéseket ellenőrzi. Tehát a szükségállapot a jogállami keretek között működik, és a virág ellenőrzik is a közigazgatási bíró ellenőrzi ezeket a szükségállapot keretében meghozott döntéseket, megnézi, hogy szükség van-e büntető bírónak a részvételére az adott ügyben. Igazságügyi bírára van-e szükség, milyen házkutatásokat lehet végezni, milyen házi őrizetet lehet bevezetni. Ezeket azért pontosítom, mert amikor a francia szükségállapotról olvasok, és utána megnézem, hogy mi a szükségállapot, akkor látom, hogy a kettő között nagy a szakadék. Persze politikáról van itt szó, közvéleményről, lehet így vagy úgy csomagolni a dolgokat, de a valóság az, hogy a francia szükségállapot az Berzsiát asszony a jogállam mi keretek között valósul meg. Nézhet rám mosolyogva, joga van rá, nekem is jogom van arra, hogy válaszoljak. Franciaországban a jog, az államtanács, a jogi eszközök, az alkotmány, mindezt biztosítják. Persze mondhatjuk azt, hogy ezek nem léteznek, és akkor állandóan vitában vagyunk, de hát itt intellektuálisan kell követnünk ezeket a kijelentéseket, és nem mondhatjuk azt, hogy a szükségállapot egy önkényes dolog. Éppen ezért a bíró mindig jelen van, és a parlament bíróval együtt dolgozik. Arról is kérdezett, illetve nem ön, egy másik parlamenti képviselő, aki szintén, Szipel asszony, aki szintén erről kérdez engem, vagyis arról, hogy a szükségállapot kapcsán milyen eredményeket tudunk felmutatni, hány embert fogtunk el az elmúlt hónapokban. Na, ami a számokat illeti, az idei év elejétől kezdve 408 embert vettünk őrizetbe. Ez mutatja, hogy milyen nagy Franciaországban a terrorista fenyegetés. Amikor Franciaországban valamilyen merénylet van, akkor a végrehajtó hatalomnak kell beszámolnia arról, hogy ezek a merényletek miért is történhettek meg hogy egy kis ötletet adjak arról, hogy milyen a fenyegetettség mértéke. 418 eh, emberrel kapcsolatban eh, végzünk, mm, ennyit e, állítottunk elő eh, terrorista cselekmények, terrorista kapcsolatok miatt. 21 embert vettünk őrizetbe, és csak novemberben a terrorizmus elleni uh, szolgálat 43 embert állított elő, 28-at le is tartozhatott, több mint 20 merényletet sikerült megakadályoznunk. Felmerült itt az a kérdés is, hogy a szükségállapotnak milyen hatása van ezekre az őrizetbevételekre. Július óta 143 házkutatást végeztünk, administratív házkutatást, amelyeknek a keretében háborús fegyvereket, lőfegyvereket sikerült, elfoga, elfogla, sikerült lefoglalnunk. Ezeket olyan egyének birtokában találtuk, akik terrorista sejtekkel vannak kapcsolatban. Olyan negyedekben, ahol a terrorizmus és a, az erőszak mm, jelen van. Látjuk tehát, hogy a szükségállapot bevezetése hasznos volt. Múlt héten egy házkutatás során előállítottunk egy embert, őrizetbe vettük, majd pedig le is tartóztattuk, mert kapcsolatokat ápolt egy terrorista csoporttal. Tehát a szükségállapot hasznos. Nem mondom, hogy a szükségállapot keretében nem kellett néha olyan házkutatásokat is elvégeznünk, amelyeknek nem volt kézzelfogható hatásuk, ezt is bevallom, de mondanék pár pontos adatot. 2015. november óta 600, em, 600 francia állampolgárt érintettek ezek a, a jelenségek, amelyekről az előbb beszéltem. A szükségállapot tehát valóban hasznos és elengedhetetlen fontosságú kérdeztek itt az előbb a Frontexről és Kaléről is. Ami Kálét, Frontexet, illetve az áthelyezést illeti, kezdjük Kaléval, Verzsie asszony, itt is pontosan szeretnék önöknek válaszolni, önnek válaszolni. Kelében az elmúlt hónapokban, 2015. október óta 13 ezer ember került Kaléból befogadó központokba, ebből 2000 fiatalkorú. Ez volt a mostani műveleteknek az eredménye. 2015. októbere és a mostani művelet alatt 13 ezer embert fogadtunk be, ebből 2000 ember fiatalkorú. A Kaléi művelet során egyesületekkel működtünk együtt. Azt hallgat, hallhattam a közvéleményben, hogy ezek a befogadó központok is kis kalék, amiket elszórunk Franciaország területén. Nem erről van szó, itt egyesületek mentik meg az embereket az iszap, a hideg, az erőszak, a, a csempészek karmai közül megmentjük az embereket, és ezekben a befogadó, ezeken a befogadó állomásokon adunk nekik szállást. A 13 ezer migráns közül 80%-uk kért Franciaországban menedékjogot. Tehát amikor azt hallom, egy bizonyos balra, a szocialista pártól balra található pártól azt hallom, hogy kiskálékat hozunk létre. Ne felejtsük el, hogy 80%-a azoknak az embereknek, akik Kaléban élnek, ők menedék kérelmet nyújtottak be. Megint más, jobb, a szocialista pártól sokkal inkább jobbra található öm, pártoktól, amikor azt hallom, hogy itt az illegalizációt tettük általánossá, hát ez ismételten egy érdekes kritika, amely azt mutatja, hogy hogy valóban ezek a kérdések felmerülnek. Látható, hogy a nem, hogy valakit nem tudunk, például a keleti keresztényeket nem tudjuk kitoloncolni, Bashar al-Assad Szíriájába például, felelősséget kell vállalnunk. Kelébe ezek az emberek nem mehetnek vissza, nagyon kevesen mennek el a befogadó állomásokról a Dublini rendszerben kezeljük-e azokat, akik keléből származnak. Elmondjuk nekik a jogaikat, elmondjuk nekik, hogy milyen jogaik vannak. Hogyha ezt nem tennénk, akkor csak olajat öntenénk a tűzre. Többször is elmondtam, hogy ezt megtesszük. a befogadó központokban a jogi eszközöket alkalmazok, az összes kötelező jogi eszköz, ugyanis emberségesek vagyunk, és nem felejtjük el, hogy milyen elveket kell alkalmaznunk ezen a területen. Ami a fiatalkorúakat illeti, itt őszintén szeretnék mm, őszintén el szeretném mondani, hogy 13 ezer ember, aki elében tartózkodik, belőlük 2000 fiatalkorú. korú ők azt mondják, hogy az Egyesült Királyságban van családjuk, őket, tisztelt képviselőasszony, tudom, hogy nem ez a ön javaslata, őket ott kellett volna hagynunk a hidegben, az iszabban? Vagy esetleg jó ez, hogy a, a, ki, a fiatalkorúaknak szóló befogadó állomásoknak kon helyeztük el őket. Én azt kérdezem a britektől, akik már tettek erőfeszítéseket, hogy fejezzék, fejezzék be ezeket a folyamatokat. Franciaország nőket, férfiakat fogadta, fogadott be, olyanokat, akik az Egyesült Királyságban szerettek volna menedékkérelmet benyújtani. Mm, az immigrációs hivatal lok kon keresztül Franciaország erőfeszítéseket tett. Szeretném, hogyha nem lennénk egyedül, és nem nekünk kellene ö, felelősséget vállalnunk azért, mert valaki másik ország nem, ö, nem hoz megfelelő erőfeszítéseket. A két képviselő asszonynak mondanám tehát, hogy Franciaország azt kéri, hogy a többi ország által hozott erőfeszítések legalább olyan annyi, ugyanolyanok legyenek, mint Franciaország által hozott előfeszítések, mindezt pedig jól és gyorsan kellene meghozni. Franciaország vállalta a kelei felelősséget. Mondhatunk, mondhatnak, amit akarnak, de a kelei, kelei ból Kaléból érkező migránsok minden nap többször kapnak étkezést, minden nap kapcsolatban vannak a migrációs hivatallal, hogy ezt, ezt el kell mondanunk, látnunk kell, hogy Franciaország vállalja a felelősségét önkéntes módon. Mi vagyunk az Európai Unió egyik olyan országa, amely nem úgy bontott le egy menekültábort, hogy hagyta elmenni a menekülteket, a bevándorlókat, hanem segített nekik és elhelyezte őket. A szélső jobb oldal és bizonyos politikai vezetők a régiókban mm, tüntetnek, de mi büszkék vagyunk arra, hogy megoldottuk a keléi helyzetet. Hogyha mondjuk holnap mm, a legkiszolgáltatottabbal kapcsolatban kapcsolatban bármiféle probléma felmerül, azt is meg fogjuk oldani. Ami a Frontexet illeti, igen, Szipel asszony, a Frontex végzi a feladatát, és 1600 emberrel Franciaország járul hozzá. 1600-ból mi több mint 600 embert adunk a Frontexnek, Görögországba pedig szintén kihelyezünk munkatársakat, ezt maguk a görögök kérték, így tudjuk a hotspotokon biztosítani az odaérkezők megfelelő kezelését. Amikor ezeket az adatokat összevonjuk, akkor láthatjuk, hogy Franciaország vállalt kötelezettségeket, és ezeket be is tartja, és továbbra is be fogja tartani, ugyanis ez Franciaország feladata ortöfő 17 merényletet sikerült megakadályoznunk ebben az évben. Ez, ezzel kapcsolatban hozható az a magas szám, hogy hány embert is ö, hány embert is elítottunk elő. 418, mivel valamilyen, mivel valamilyen terrorista szához köthetőek. Ennyi embert állítottunk elő. Ne felejtsük, hogy a Párizsi régióban három fiatal hölgyet állítottunk elő akkor, amikor éppen öm, cselekedni, kényszerű, ö, cselekedni kezdtek volna, és merényletet követtek volna el. Az elmúlt hétvégén Márszejben és Strasbourgban egy november 13-aihoz hasonló ö, csoportot sikerült elfognunk. Példakriket, tehát Ázsantőben fogtuk el, egy igazi hatalmas arzenált, fegyverarzenált ö, találtunk, hatalmas merényletet tudott volna elkövetni ezzel a arzenállal. Ez a valóság, hogy kedves képviselők látják, hogy Franciaországnak az a célja, hogy az információs és titkos szolgálatnak a kapacitását növelje, növelje a költségvetését, a védelmi költségvetését, és javítsa a körülményeket, amelyekben az adatvédelmet is meg tudjuk valósítani. Franciaországnak az a célja, hogy a szükségállapoton belül megtalálja a jó egyensúlyt a szabadságjogok teljes tiszteletben tartása mellett. Ugye mi köztársaság pártiként a szabadságjogokat nagyon fontosnak tartjuk, tehát a szabadságjogokat és a francia, franciák biztonságát próbáljuk megvalósítani, ami a dzsihadist vitákat illeti, 217-en haltak meg a különböző műveletekben, és terrorista terrorista mm, 1100-an, 1100-an mentek Irakba vagy Szíriába, 400-an pedig már vissza is tértek, 700-an pedig még mindig Szíriában vagy Irakban vannak, vagy meghaltak ezeken a területeken. Itt nagy számokat láthatunk, olyan jelenséget, amely számunkra rendkívül aggasztó. 2000 ember pedig éppen úton van Franciaországból Irakba vagy Szíriába, vagy pedig olyan weboldalakat keres fel, ahol terrorista csoportokban próbálják őket beszervezni, és egy nap majd esetleg el is mennek ezekre a területekre. Borzasztó ez a jelenség, rendkívül aggasztó, globális átfogó terrorist terrorizmus elleni politikára van szükség, olyan politikára, amely a kihívásokkal felveszi a harcot, ami a deradikalizációt illeti, ez szintén rendkívül fontos kérdés. Franciaországban és Európában és Franciaországban mi egy bejelentési platformot hoztunk létre a tájékoztatási szolgálatoknak, már 5000 fiatalt jelentettek, különböző területeken. A prefektusok, illetve az ügyészek mobilizálják az önkormányzatok képviselőit is, és így próbálják őket deradikalizálni. Vannak is deradikalizációs központok, szorosan együttműködünk az internet szolgáltatókkal, illetve az olyan honlapokkal, olyan honlapokat, blogokat is fogunk megszüntetni, amelyek a gyűlöletbeszédre, a terrorizmusra való be szervezésre hívják a fiatalokat. Továbbra is a kormány információs szolgálatán keresztül és a civil szervezeteken keresztül ellen beszédet folytatunk. Nagy munkát végzünk tehát itt a deradikalizáció területén, Európában. Még nagyon sok munka vár ránk, de minden esetre elkötelezettek vagyunk ezen munkában. És pozitív eredményeket is fel tudunk már mutatni. Ami Zsoli asszony kérdését illeti, a tesz fájlal kapcsolatban, itt is szeretnék nagyon pontosan fogalmazni. Azt mondta az előbb, hogy mindez nem felel meg az európai jogrendszernek. Először is ez a fájl már létezik. Kettő fájl. Van egy TESZ fájl, amely 30 millió a francia adatait kezeli, hiszen a biometrikus adathordozókat így tudjuk előállítani. Tehát már vannak 60 millió francia biometrikus adatait már tudjuk kezelni. Ami a TESZ fájlt illeti, az Európai Unió Bírósága már döntést hozott 2015 áprilisában, a személyigazolványjal kapcsolatban, és a CNIL, mint az államtanács is, megvizsgálták azt a rendeletet, amelyet én javasoltam, és amelynek a keretében a TESZ fájlt, amelyet már az útlevelek esetén használunk, lehessen használni a személyigazolványok esetében is. A Adatvédelmi Bizottság aggodalmat fogalmazott meg, de soha nem mondta azt, hogy a jogi út, amelyre mi léptünk, az esetleg ne lett volna megfelelő, és az sem hangzott el egyáltalán soha, hogy a munkánk esetleg ö, alkotmányos konvencionális szabályokat sértene. A Knil azt mondta, hogy a parlamenti vita kellett, parlamenti vitát kellett volna folytatni, lesz is, ugyanis én kértem ezt a nemzeti biztonsági és információs szolgálattól Franciaországban, és a CNIL azt is mondta, hogy mivel a fájban magában nem lehet a biometrikus adatok alapján valakinek a személyazonosságára következhetni, csak fordítva, így a személyes adatok védelme teljes körű. Kértem plusz vizsgálatokat, kértem, hogy a szakosodott francia ügynökségek végezzenek plusz vizsgálatokat, és azt is jeleztem, hogy ezeknek az eredményeiről be fogok számolni, hogy lát, lássák, hogy mindenképpen szeretnénk a személyazonosságot, a személyazonos okmányoknak a biztonságát növelni. Ami a csippet illeti, miért nincs csip a személyazonosító okmányokban, azért, mert hogyha elveszítik ezt a személyazonosító okmányt, akkor újra kell írni, újra kell kezdeni a teljes eljárást, újra kell indítani, míg hogy chip nélkül sokkal egyszerűbben működik a rendszer. Hogyha van chip a dokumentumban, benne a személyazonosító okmányban, és ez elveszik, akkor újra kell indítani teljesen a kezdetétől az egész eljárást. Éppen ezért mi nem ezt támogatjuk, hanem az adatbázist. Vagyis az, hogy mindenkiről legyenek megfelelő adataink. Nem tudtam elnézést minden kérdésre válaszolni, minden témára kitérni, de öm, szakmai okok miatt itt el kell már mennem. Nagyon szívesen válaszolok írásban azokra a kérdésekre, amelyekre most nem tudtam. Elnézést, még egy kérdés, amelyre mindenképpen szeretnék válaszolni az úr kérdezett a PNR-ről és Schengerről. Az ön frakciójának nagyon klasszikus az álláspontja ezzel kapcsolatosan. Minden olyan szöveg ellen szavaznak, Franciaországban és az Európai Parlamentben is, amelyel a franciákat a terrorizmus ellen védenénk. A PNR ellen szavaztak, Franciaországban az összes terrorizmus elleni törvény ellen szavaztak, mindenképpen a mm, határ ellenőrzést akarják visszaállítani. Nem tudom, hogy figyelték-e, de november 13-a, 2015. november 13-a óta van határellenőrzés Franciaországban. Nagyon sokan dolgoznak a határokon. Azt is, arra is szeretném emlékeztetni, hogy Franciaország a Schengeni reform során a Frontex kapacitását, kapacitásának növelését támogatta, a Schengen információs rendszer bővítését, és azt, hogy a bizottsággal, a tanácssal dolgozzunk együtt, és kössük össze a Schengeni rendszert más bűnügyi anyagokkal. Ezt mind nagyon is támogatjuk. A Jurodák például egy ilyen eszköz. Franciaország, nak a, né, a határ ellenőrzésre vonatkozó nézőpontja, álláspontja tehát ilyen. A, a Schengen információs rendszerek összekötése a többi bűnügyi rendszer összekötése a Schengeni rendszerre, a, dok- a mm, hamis okmányok elleni harc, a november 13-ai események fényében. Ezek mind-mind fontos kérdések. Mi azt gondoljuk, hogy ezen szakpolitikák, ezen európai szakpolitikák megvalósításával lehet előre jutni, nem pedig demagóg elemekkel. Itt tudunk a terrorizmus ellen harcolni. Miniszter úr, mielőtt elmegy, Nagyon meg szeretném köszönni önnek, hogy egyáltalán eljött. Elnökség időn kívül is kevés miniszter teszi ezt meg, és azt nagyra értékeljük. Nagyon komoly érdemi vitát folytattunk ma, PNR és egyéb dolgokról is. Köszönöm szépen, hogy vállalta ezt a konfrontációt, és segít nekünk konkrétabban látni az eseményeket és intézkedéseket. Köszönöm szépen a képviselőknek és az aktív részvételt, és még egyszer, miniszter úr, hogy eljött, nagyra értékeljük ezt. Sok sikert kívánunk önnek. Colleagues, we'll uh, move to the vote if everyone wants to get ready. Most készítsék elő a kollégák. If you don't have your a szavazókártyáikat. colleagues, anyone who doesn't have... Elfelejtette valaki hozni a szavazókártyáját? Ha igen, akkor jelezze, hogy számítsa majd a kézfeltartását. Nyolcadik napi rendi pontunk. Az, in, az intézményközi megállapodás során kiizzadott szöveg elfogadása a terrorizmus elleni harc irányelv. A mai témánk végig a terrorizmus elleni harc volt. Nagyon jó, hogy eljutottunk idáig ebben a témában is. Mielőtt rátérek a szavazásra, kérem az előadót, hogy kérdezem az előadót, hogy kíván-e valamit mondani. Igen, Holmájer asszonyt hallgatjuk, tessék. Rövid leszek, elnök úr. Köszönöm szépen a kollégáknak a segítséget, együttműködést, kiváló volt az együttműködés Péter, Katarina, és akit nem tudok most megnevezni, a többi frakcióból is, és kiváló volt a titkárság részéről is a támogatás, Gájtól köszönöm nekik, és a tanácsi elnökségnek is az együttműködő hangulatot és a közös megoldáskeresést a kompromisszumkészséget. Jó, kiegyensúlyozott szöveg született, úgy gondolom. Mindenkinek köszönet azért is, hogy ezt viszonylag rövid idő alatt tetőre hoztuk. Köszönöm. Akkor rátérünk a szavazásra. A intézményközi tárgyalások során megalkotott szövegről szavazunk, név szerint géppel. A néppártnak egyel több szavazója van, mint kéne. Kérem a néppártot, hogy vonja vissza egy szavazatot. Folytatjuk a szavazást. Igen, most már jók a számok. Lezárom a szavazást. 37-4 arányban 7 tartózkodással elfogadtuk a szöveget. Gratulálok Holmájer asszonynak. A második szavazásunk következik. Véleménytervezet az európai pénzügyi érdekek védelméről, csalás elleni harcról. Rátérhetünk a szavazásra, vagy kíván valamit mondani? Légi. Igen, csak előtte szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ö, részt vett ebben a munkában. Köszönöm. Köszönjük, Zsinicsi asszony. Első módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Berava asszony nem hozta a kártyáját? Vagy nem szavazott? Vagy mi, mi történt? Üljön át egy másik géphez, ha kérhetem, ha ez nem működik. Az sem működik? Akkor Benova asszony szavazatát majd készfeltartása alapján számítjuk. Nem működik a szavazógépe? Ennek sem? Második módosító, kettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas mellette, pontosabban géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes géppel. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as módosító. Szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 14-es. Szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kettes kompromisszum első része. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És az egész módosított szövegről szavazunk. Elindítottam a szavazást. Lezárom a szavazást. 42-3-3 arányban gratulálok az előadónak, Csenicsi asszonynak. Ez volt a szavazás. Van-e bárkinek egyéb ügyek alatt mondani a következő ülésünk december 8-án lesz, berekeztem az ülést.